good, good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Először is néhány formalitást kell letudnunk. Először is el kéne fogadnunk a napirendet. Nem látok ellenvetést, úgyhogy a napirendet elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei között a következőket kell elmondanom láthatták, hogy pénteken sajtótájékoztatót adtam ki a bizottság nevében a tanácsi nyilatkozattal kapcsolatban, amelyben nem tetszésünknek adtunk hangot, amiatt, hogy a tanács az, a kormányközi módszert akarja hangsúlyozni Lisszabon után is, és közvetlenül a bizottsági ülésünk után lesz majd egy további ülés, amely a divergencia veszélyeiről és a transatlanti kontextusáról a szabályozásnak fog szólni. És előre elnézést kérek, amiatt, hogy Trisé úr és én magam is négykor, négy előtt kicsivel el kell, hogy menjünk, mert egy másik ülésre megyünk így együtt. Harmadik napirendi pontunk, az érdemi napirendi pont, Jean-Claude Trisé úr meghallgatása aki az Európai Rendszerkockázati Testület elnöke, és ilyen minőségében ö, fog megszólalni. Ez az első alkalom, hogy ilyen minőségben nyilvánosság elé lép. Röviden Trisi úr elmondja, amit akar, utána pedig kérdezni lehet a monetáris párbeszédhez hasonló módon. Hogy ne vegyem el az idejét, Üdvözlöm Trisé urat, gratulálok új posztjához, és átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagyon örülök annak, hogy meghívtak ma önökhöz az Európai Kockázati Testület elnökeként, ahogy ezt hallottuk. Az a feladatom, hogy önöknek megpróbáljam elmagyarázni a rendszerkockázat testület szabályzatának 5.4-es alpontja alapján, hogy mik lesznek az én feladataim. Lengyelül folytatja Trisi úr. A parlamentnek szeretnék köszön, meg köszönetet mondani az új felügyeleti keretrendszer kialakításához, hogy megalkotta a szükséges joganyagot ehhez. A reformok megmutatták, hogy önök képesek a változtatásra. Németre tér Trisé úr át, és megpróbálom most önöknek elmagyarázni, mondja, hogy a következő időszakban hogyan fog működni a rendszerkockázati testület, ennek a munkának az alapjait hogyan próbáljuk megteremteni. Hatékony, hatásos munkát akarunk kifejteni, és az első márciusi ülésünkön már érdemi kérdésekkel kívánunk foglalkozni. Fragen widmen kann. Franciául. Tehát arról van szó, hogy beszámoljunk az elvégzett, eddig elvégzett munkáról, és azon döntésről, amelyet meghoztunk azért, hogy felállítsuk a megfelelő határidőn belül az intézményt, és mindent biztosítsunk az intézménynek a jó működéséhez. Az intézmény pedig nem más, mint az Európai Rendszerkockázati Testület, az ISRB Hamarosan beszélek majd a makroprudenciális felügyeleti tevékenységről, amelyet az Európai Rendszerkockázati Testület fog végezni, illetve milyen fajta riasztást és ajánlástételt fog majd végezni a rendszerkockázatokkal kapcsolatosan. Hangsúlyozni szeretném, hogy a rendszerkockázati testület csak most kezdte a munkát, hiszen csak hét hete hozták létre, és alakuló ülése is csak két hete zajlott. A makroprudenciális felügyelet új politikai terület ráadásul, és tudatában vagyunk annak, hogy hatalmas munka áll előttünk. Engedjék meg, hogy röviden vázoljam a rendszer kockázati testület létrejöttének rövid történetét. 2010. december 16-án lépett hatályba a, az új joganyag, amely alapján létrejött a szervezet ezzel, ezen a napon váltam én is elnökké. Ugyanezen a napon Mervyn King úr, a Bank of England kormányzója, a rendszerkockázati testület alelnöki posztját kapta mag, meg, aki egyben egyébként a Központi Bank általános tanácsának tagja is. Január 20-án a rendszerkockázati testület igazgató tanácsa megtartotta alakuló ülését. Ezt az ülést elsősorban annak szántuk, hogy megalkossuk az új testület alapszabályzatát. És döntéseket hozzunk, amelyekről most önöknek beszámolok. Az irányító bizottság 14 tagú, ebben négy tag a központi bank általános ö, tanácsának tagja is. Január 20-án Marek Belka úr, a lengyel nemzeti bank kormányzója, Mario Draghi úr, a Banca d'Italia kormányzója, Athanasios Orfanides, a Ciprusi Központi Bank kormányzója, és Axel Weber úr, a Deutsche Bundesbank elnöke lettek az irányító bizottság tagjai három évre. Ugyanezen a napon, napon eldöntöttük, hogy Stefan Ingves úr, a Svéd Nemzeti Bank elnöke a Szakmai Tanácsadó Bizottság az ATC elnöke lett három évre. Az általános igazgató tanács megalkotta az ATC bizottság tevékenységi körének dokumentumát is. Az lesz a dolga, hogy segítse a rendszerkockázati testület munkáját, folyamatosan felülvizsgálja a stabilitás feltételeit az EU-n belül, ideértve a rendszerkockázatokat is. Meggyőződésem, hogy a Szakmai Tanácsadó Bizottság, az ATC fontos szerepet fog játszani a makroprudenciális politikai eszközök továbbfejlesztésében is. A ciklikusság elleni tőke felhalmozás például ilyen eszköz lehet, és nemrégiben egyébként az Európai Bizottság közmeghallgatást tartott ebben a témában. Rátérek, a Tudományos Tanácsadó Bizottság az ASC működésének ismertetésére. Az irányító bizottság úgy döntött, hogy pályázati kiírást hoz nyilvánosságra, a legjobb szakértőket szeretnénk a világból megszerezni ennek a testületnek az élére. Ez a tanácsadó testület önöket is foglalkoztatja, ezt önök is már többször elmondták. Jelenleg ez, ezeket az álláskiárásokat már olvashatják a honlapunkon, és holnap pedig a hivatalos lapban is meg fog jelenni valamennyi hivatalos nyelven az álláskiárások sora. Tehát hamarosan kezdődik a kiválasztási eljárás három hét jelentkezési időszak után. Vezető szakembereket szeretnénk ebbe a testületbe meghívni, az önök, önökkel hasonló módon. Ennek a bizottságnak az lesz a feladata, hogy új metodológiát alkosson a kockázat feltárására, és a kockázat hatásainak elemzésére. Kalibrálási feladatai lesz a makropotenciális politikai eszközök kialakításában, és ki kell próbálnia majd a meglévő eszközöket, modelleket, illetve új modellek alkotására is felkérjük majd új analitikai és stratégiai eszközök kialakítására. Ezen az ülésen, amelyről már beszéltem, az igazgató tanács megalkotta a Rendszer Testület működési szabályzatát és 2011-es időtervét, munkarendjét. Ebben négy ülés szerepel, négyszer fog összeülni az igazgató tanács, márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben. Végül pedig megalkottuk a rendszer kockázati tanács titkárságát is, ez egy 20 fős stáb, amely a központi bankon belül működik. Számos tagállamból származik ez a 20 ember, és számos különböző szakmai háttérre rendelkezik. Tudatosan akartunk diverzitást teremteni a szakemberek háttere tekintetében, hogy a különböző kihívásoknak jobban meg tudjunk felelni, a céljait új szervezetünknek jobban el tudjuk érni. Röviden ennyit tehát a létrejött intézményekről, illetve a makroprudenciális felügyeletről. Most pedig egy kicsit a jövőről beszélnék, a makroprudenciális felügyelet jövőjéről a rendszerkockázati testület révén. Független EU testületről van szó, idézek, amely a makroprudenciális felügyeletért felelős a pénzügyi rendszereknek az Európai Unión belül. Ennek három Mm, pontban lehet értelmezni a feladatát. A rendszerkockázati tanács a megelőzéssel foglalkozik, illetve csökkenti a rendszerkockázatokat az Európai Unió szintjén, annak pénzügyi rendszerének vizsgálatával. Külön odafigyel horizontális kockázatokra, tagállamokon keresztül nyúló kockázatokra, és vizsgálja, hogy a reál gazdaságra ezeknek milyen hatása lehet. A rendszerkockázati testület továbbá országspecifikus módon is vizsgálódhat, ha úgy tűnik számára, hogy egy-egy ország kockázat rendszerszerű kockázatnak minősül, és átgyűrűzhet más országokba is. A globális trendeket is vizsgáljuk folyamatosan, és a negatív externáliáit, potenciális negatív externáliáit ezeknek a fejleményeknek. Az ERT, a parlament által megfogalmazottak értelmében nem csak a bankokat vizsgálja a makroprudenciális felügyeleti tevékenysége során, hanem a piacokat, a termékcsoportokat, az infrastruktúrákat, minden olyan tényezőt, amely az EU pénzügyi stabilitását veszélyeztetheti. Harmadsorban pedig az ERT működését szoros együttműködésre építi a tagállamok között. Munkánk nagy része abból fog állni, hogy a makro szintű elemzéseket mikroszintre lebontsuk, és fordítva. Tehát a központi bankokkal szorosan együtt kívánunk működni. Alakuló ülésünk egyébként jó csillagzatban zajlott, tehát úgy látszik, hogy ez működni fog. Megegyeztünk abban, hogy a rendszerkockázatokat negyed évente foglaljuk hivatalosan össze. Ez azt jelenti, hogy az igazgató tanács negyed évente jelentéseket ír, de hosszú távú előjelzéseket is megalkotunk majd a jövő kockázataira vonatkozóan. A, az igazgató tanács ülésein a központi bank testületeinek valamennyi tagállami képviselője ott lehet majd. A legfontosabb rendszerkockázatokra vonatkozóan az ERT elemzéseket fog kiadni rendszeresen. Minőségi és mennyiségi indikátorokat fogunk kidolgozni, főleg a pénzügyi stabilitás területén. Korai előrejelző rendszert fogunk kialakítani, illetve az úgynevezett fertőzés és ágyűrűzés jelenségét modellezni fogjuk. Stresszteszteket alakítunk ki, analitikai eszközöket alkotunk a makropotenciális felügyelet számára, és létrehozzuk a kutatók EU szintű együttműködési szervezetét, amely a MARS rövidítésre hallgat, a makropotenciális szabályozás és felügyelet kivontva ez. A TTB, a mm, Tudományos Tanácsadó Bizottságnak pedig az lesz a feladata, hogy az analitikai metodológiák segítségével felismerje és értékelje a rendszer kockázatokat hogy szigorúbb legyen ez a rendszerkockázat felismerés, feltárás, új adatgyűjtésbe fogunk a makropotenciális szempontok figyelembevételével. A központi bank már meglévő makroökonómiai adatait fogja felhasználni a rendszerkockázati testület, illetve új felméréseket fogunk végrehajtani, és az európai felügyelő hatóságok pedig fontos szerepet fognak játszani abban, hogy a rendszerkockázati testületet ellássák a maguk aspektusának megfelelő speciális információval összesített formában. Ezeket az információkat piaci adatokkal, kereskedelmi adatokkal fogjuk kiegészíteni, illetve egyéb piackutatási adatokkal. Tervezzük továbbá azt is, hogy hogyan zajlik majd a korrekciós mechanizmusok beindítása. A Szakmai Tanácsadó Bizottság, az ATC, ATC kezdettől fogva vizsgálni fogja a lehetséges eszközöket, és felkészít majd minket arra, hogy hogyan kell időben értesíteni a tagállamokat, hogyan lehet a szükséges szakmai tapasztalatokat összefogni, és a szakmai tanácsadó bizottság napi szintű információt fog biztosítani szervezetünk számára, illetve tag, tagállami társszervezeteink számára. Ahogy a parlament és a tanács egyébként ezt már eldöntötte, a rendszerkockázati testületnek nincsenek meg a jogi kikényszerítés eszközei. Vagyis csak a hitelességgel, a meggyőző munkával tudunk hatást elérni, illetve ajánlásokat tudunk tenni, egy bizonyos follow-up mechanizmus követi majd az ajánlásainkat, angolul comply or explain, vagyis feleljetek meg az ajánlásainak, vagy magyarázzátok meg, hogy miért nem feleltek meg. És ebben a folyamatban az Európai Parlamentnek fontos szerepe lehet, mert a parlament lehet az a köztes szervezet, amely meghívván a szereplőket, ezeket az egyeztetéseket, ezeket a magyarázatételeket befogadja ha ajánlásaink titkosak, mert ilyenek is lesznek, akkor is az önök bizottságának elnöke és alelnöke jelen lehet azokon a bizalmas zárt üléseken, ahol ezek az ajánlások, illetve a tagállami magyarázatok elhangzanak. A rendszerkockázati testületet gondolom, hogy önök működésünket szorosan figyelemmel kísérik majd. Tudom, hogy évente meg kell majd ennek előtt jelennünk, ennek örülök, de szívesen jövünk gyakrabban is a, az illetékes bizottságok meghallgatásaira is. És gondolom ez az első időszakban a következő hónapok során különösen gyakran lesz így. Garantálhatom, hogy Mervyn King úr, alelnököm, illetve Thomas Huertas úr, a második alelnököm, folyamatosan azon leszünk valamennyi rendszerkockázati testületi taggal, hogy megfeleljünk annak a nagy küldetésnek, amelyel Európa most megbízott minket. Szorosan fogunk együttműködni valamennyi társszervezetünkkel, és igyekszünk a kockázatokat időben, érdemben feltárni, és jó ajánlásokkal segíteni ezeknek a megfelelést, a kockázatok elkerülését. Köszönöm, hogy meghallgattak. <coughs> Köszönöm szépen. Rátérünk a kérdésekre, válaszokra. Próbáljunk meg ilyen ötperces perces blokkokban dolgozni. Úgyhogy kicsit játszanom kell az idővel. Elég érdekes lesz, hogy hogy jövünk ki az idővel. Jean-Paul Gazé teszi fel az első kérdés a néppárt nevében. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, először is hagy üdvözöljem, hogy mennyire bölcsen lép, léptek fel a kollégáimak, és kitartóan ezzel a nagy csomaggal kapcsolatosan, amely a felügyeletre irányul. Az LKB elnöke, ha az alap minőségében egyben az Európai Rendszerkockázati Testületnek az elnöke lehetővé teszi a személyazonosság révén, hogy az intézmények közötti viták ne induljanak el a bankfelügyelet, illetve az európai pénzügyi felügyeletet tekintetében. Azt hiszem, ez önmagában kiváló megoldás. Mint ön tudja, az elmúlt napokban az Európai Parlamentben mindent megtettünk azért, hogy ne foszlasszék szét mindaz, amit tettünk a korábbiakban az európai bankfelügyeleti rendszer kidolgozása tekintetében. Mindezt úgy, hogy ne csak a betűje, hanem a szelleme is a különböző döntéseknek érvényesüljön. E tekintetben a biztos úrnak, illetve a magyar elnökségnek a meg megnyilatkozása többek között csütörtökön a múlt héten lehetővé tette, hogy világosá váljanak a különböző álláspontok. Az a kérdésem, hogy hogyan látja ön a kapcsolat rendszerét a másik három felügyeleti rendszer vezetőjével, akiknek az elnökeit, amelyeknek az elnökeit nemrégében nevezték ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, uh, yeah, yeah, you De, de, Igen, de, de, de, De, de votre question. Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Először is hagy gratuláljak hagy gratuláljak a felügyeli hatóságok elnökeinek, akiket most frissen neveztek ki, akkor, amikor az első induló ülésünket tartottuk, akkor ők még nem voltak kinevezve, de minden lehetővé teszi, hogy úgy feltételezzük, hogy az az együttműködés, amely ki fog alakulni, és pontosan a képen, ahogy ezt az Európai Parlament elképzelte, egy olyan kapcsolatrendszert fog eredményezni, amely hathatós lesz, és a bizalom fogja övezni. A hatóságokkal, a felügyeleti hatóságokkal nagyon szorosan együtt működve készítettük elő az alakuló ülésünket. És el kell, hogy mondjam, hogy jó magamra is, nagy hatást gyakorolt mindazon dokumentumok, amelyeket megkaptunk, nevezetesen az eljárásra vonatkozó szabályok, amelyek különben nagyon részletesek szükségszerűen, és összetettek is ugyanakkor, és hát a kettő nyilván összefügg egymással. Tehát nagyon örülök annak, hogy nagyon jó szellemben fogalmazottak meg ezek az alapokmányok. Éppen ezért nagyon bizakodó vagyok az együttműködés tekintetében az Európai Rendszerkockázati Testület és az egyéb felügyeleti hatóságok közötti kapcsolat jó lesz az adatgyűjtés tekintetében, és a különböző kockázatoknak a beazonosítása, mért, értékelése, mérlegelése mindezt a rendszer kockázati tényezőkre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy ágazatokon átnyúló módon fog kialakulni ez a kapcsolatrendszer. Az első kapcsolat már pontosan megmutatta, mennyire fontos az, hogy keresztezni tudjuk a különböző ellenzéseinket, amelyeket egyikünk, illetve másikunk készít. Azt hiszem arra van szükség, hogy a rendszer kockázatokat a lehető leg szélesebben tekintsük át, és így módon próbáljuk ki alakítani a felfogásunkat a lehető leghűségesebben, és természetesen mindenről a kérdésről már jóval többet fogok tudni mondani a legközelebbi alkalommal, amikor meghívnak. Köszönöm szépen. Most az SSD frakció nevében van, eh, van Hock képviselő. Monsieur le Président. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, pénztömegnek az alakulása jóval gyorsabb, mint a GDP-nek a növekedése. Ebből kettő probléma adódik. Az egyik az, hogy az eszközöknek a piacán infláció következik be. Nyilván valóan ennek meg megvan a saját kockázata, a rendszerbeli kockázata, azaz, hogy ki fog, szét fog pukkani egy újabb pénzügyi buborék. Buborék, ez ilyenfajta kockázatot hogyan fogja tudni eh, kordában tartani az új funkciójában? Ez lenne az első kérdésem. A második a következő. Ha az az eszközökkel kapcsolatos infláció megvalósul, az egy dolog, de a reálgazdaságban nem lészelünk ilyen jelenséget, hanem sokkal inkább az áraknak, a nyersanyagoknak az ár robbanását észleljük, nem annyira bérekét. A kamatoknak a felemelése nyilvánvalóan nem igazán lenne hatással az inflációról, mint hogy nem monetáris eredetű inflációról van szó. Elnök úr, a kérdésem az, hogy a következő hónapokban, amennyiben a költségek általi infláció ö, a reálgazdaságban felüti a fejét, fel fogják-e emelni a kamatokat, figyelembe véve azt a kockázati tényezőt, hogy rendkívül ingatag a jelenlegi helyzet, és a monetáris politika Európában az egyetlen eszköz, amely kontraciklikus alkalmazást kaphat. Euh, madame, euh, monsieur, j'ai un problème parce que... Hölgyem és uram, gondom van, mert az a kérdés, amelyet kaptam, az az LKB elnökének szól. És természetesen készen vagyok LKB elnöki minőségemben erről beszélni, amennyiben elnök azt, hogy ön LKB-s minőségében kér fel erre, tehát kész vagyok minden megvilágosítást megadni erre a kérdés ilyen minőségemben, viszont az ESRB, az Európai Rendszer Kockázati Testület elnökeként más funkcióm volt, és megállapodtunk előzetesen arról, elnök asszony, ugye, hogy a kettőt élesen elkülönítjük, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a két intézményt ne kavarják össze, mert ott van egyrészt a márciusi szerződés, másrészt pedig az a jogalkotási aktus, amelyet jönök, önök létrehoztak, és rendkívül lényegesnek tartom az, hogy a két szerepkört ne keverjük össze, a két meghallgatás, a két hearings elkülönüljön. Elnök asszony, Pardonnez-moi, la, pardonnez mais la première question n'est pas hors Bocsásson meg, de az első kérdésem az nem témán kívüli. Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze ezt a két párbeszédet és kész tisztséget, a rendszer kockázati testületet és a központi bankot. Többször is már ígéretet tettek nekünk, és emlékszem, hogy én is elmondtam, hogy előre láttam, hogy lesznek nehézségek majd, miután Trisé tölti be mind a két tisztséget. Az első kérdésre talán tud válaszolni, hiszen annak azért volt köze a rendszer kockázatokhoz. Mindössze azt tehetem, hogy megismétlem azt, ami a pénztömeggel kapcsolatosan elhangzott, és itt az adatok nagyon fontosak, a pénztömeg, az M3-asról van szó amelyet, mint tudják, nagyon éberen követünk nyomon, az M3-asnak mind a, részleteit, mind a tartalmát, tehát az M3-asnak a növekedése lassabb, mint az értékbeli nyers GDP alakulása, de ennél többet most én nem is mondhatok. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő kérdést az ALDE nevében Szilvi Gulat teszi fel, aki a jelentéstevő volt a rendszerkockázati testület kapcsán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, elnök úr! Az Európai Rendszerkockázati Testület elnökeként az összes árnyék jelentős tevő munkájára is gondolok, és jó magunkéra is. Nagyon örülök annak, hogy ilyen minőségben találkozhatunk a mai napon önnel. A felvezetésében a Tudományos Tanácsadó Bizottságról is beszélt. Tudja, ez a konzultációs bizottság a parlament kezdeményezésére jött létre, és nagyon fontosnak tartom, és köszönöm, hogy ön ezt kiemelte, mert valóban el kell, hogy, el kell, hogy hangozzék, hogy a parlamentnek a célkitűzése az volt, hogy olyan szakértők tudják tanácsoltakkal ellátni önöket, akik igazi világkaliberek, és akiknek a profilja rendkívül fontos. Nyilvánvalóan nem tudom, hogy milyen módon hirdetik meg ezeket az állásokat, de nyilvánvalóan a merítőháló tág érdekes lehet, nagyon érdekelne minket, hogy mi a tartalma mi fog történni a banki ágazatban, a rendszer kockázat tekintetében? Nyilván ők elég együtt fognak dolgozni a bankfelügyeleti hatósággal, a jövőbeli stressztesztekkel vonatkozóan, mindezt a kockázatokkal összefüggésben. Köszönöm szépen, elnök úr! Oké, okay. merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Arra törekedtem, mint hogy az imént mondottam, hogy, szó, hogy a betűjét is nyomon kövessük mindazt, mindannak, amit az Európai Parlament határozott el. Ez vonatkozik az, e, a szakmai, pardon, a Tudományos Tanácsadó Bizottságra. De természetesen a szöveg szellemét is figyelembe kívánjuk messze menően venni. Elkezdtük a munkát, de még a teljes folyamat nem zárult le. Egy biztos, hogy az első ülésünk során már elindítottuk a tevékenységet, és természetesen, hogy a későbbiek során az eredményről, az eljárás felhívás, a felhívásnak a kimeneteléről tájékoztatjuk önöket, amennyiben ezt fontosnak tartják. Ami pedig a bankfelügyelettel való kapcsolatot illeti az Európai Bankfelügyeleti Hatóságra gondolok, nyilván valóan akkor, amikor az első ülésünket megtartottuk, nagyon lényeges volt az, hogy hát elébe bentük az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak, és az az EKB beszámolt arról, hogy hogyan is fog neki a munkának, és hogyan dolgozik a teszteknek a további kidolgozásán. Mint hogy az imént mondottam, a ö, szakmai tanácsadó bizottság, az ATC, az Advisory Technical Committee foglalkozni fog ezzel a témakörrel. Nagyon fontos témáról van ugyanis szó. Úgy gondolom, hogy a különböző intézmények közötti együttműködés szükséges. És ez az együttműködés a lett eddigi legjobb szellemben zajlott, azt hiszem, hogy biztatók az előjeleg, egy biztos, hogy még egy hatalmas munka vár ránk, amely elkezdődött, és amely azt igényli, hogy kiki a legjobb szakmai tudását vesse be. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Most pedig az ECR képviseletében hallgatjuk meg a kollégát. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, közelmúltban néhány európai vezető azt javasolta, hogy a befektetőkre hárítsák a veszteség egy részét, ahelyett, hogy az adófizetőkkel fizettetnék ezt meg. Tehát ezek a híres herkatok végül is azt eredményezhetnék, hogy a már remény is elég nagy bajban lévő bankok helyzete tovább nehezetik, ami rendszerkockázatot okozhat. Persze a hajvágás attól függ, hogy, hogy mennyi hajunk van, hogy valakinek sok haja van, akkor nem nehéz a hajvágás, és nem jár rossz következményekkel. Ha alig van haja, akkor viszont nagyon fájdalmas. Nem őre gondoltam, nem, nem célzás volt. Elnök úr, miután ön az LKB e elnöke, de most itt nem ebben a minőségi tisztségében van itt, hanem a Rezervoszolati Testület vezetőjeként kérdezem, hogy önnek mi a véleménye a herkatokról, hiszen lehet, hogy a kétféle véleménye van a kétféle tisztségben. So, according to your criteria az ön kritériumát alapul véve nekem nem kellene különösen aggódnom a hajvágás miatt. Először is vannak programjaink Görögországban, amelyeket eh, a nemzetközi közösség és az IMF igazgató tanácsa jóvá hagytak, tehát gyakorlatilag az egész világ, és az európaiak is, az Európai Bizottság és a kormányok is jóvá hagyták ezt, amennyiben úgy döntöttek, hogy finanszírozzák ezt a kiigazítási programot. Az üzenet nagyon egyszerű, alkalmazni kell ezt a programot, ahogyan az egész világon számos esetben ezt meg kellett tenni, egy programot végre kellett hajtani. Ez az az üzenet, amelyet mi is megfogalmaztunk a görög kormány felé. Írországban ugyanez a helyzet, ott is van egy program, amit a nemzetközi közösség, az IMF igazgató tanácsa jóvá hagyott, tehát az egész világ és az európaiak is eh, jóvá hagyták eh, tehát eh, mind az IMF, mind az európaiak ezt a programot. Ezt kell most alkalmazni. Ez a program persze nem mondat ellen annak a koncepciónak, amire ön utalt. Végre kell hajtani a programot, így lehet helyreállítani a szavahihetőséget, hiszen hogyha meggyőző módon hajtják végre a programot, akkor ezt történik meg. És mi magunk fogjuk ezt ellenőrizni a bizottsággal, az Európai Bizottsággal együtt, legalábbis az európaiak szemszögéből megnézzük, hogy hogyan alkalmazták ezek az országok ezeket a programokat. Egy utolsó megjegyzést megegyenek meg. A modern piacok alapját alkotják a befektetők, befektetők, akik hosszú távra, illetve rövid távra van gondoskodnak. A magánszektorbeli befektetők, a hosszú távra gondolkodók veszítenek az ilyen herkátok esetén. A rövid távú befektetők pedig keresnek a dolgom. Hát ez erről sem szabad megfeledkeznünk, amikor erről a nagyon fontos kérdésről gondolkozunk. De még egyszer, az üzenet egyszerűen annyi, hogy alkalmazzuk a programokat. Köszönöm a zöldek nevében Pascal Kalfán. Monsieur Président, bonjour. Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm elnök úr. A zöldek üdvözlék az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozatalát, mégpedig azért, mert ez lesz az az egyetlen olyan európai léptékű intézmény, amely felelős lesz azért, hogy a magán eladósodásnak az alakulását ellenőrizze most látjuk, hogy milyen vita alakul ki a szabítási paktumnak kapcsán, észleltük a válságot, és akkor, amikor túlságosan csak az államadóságok koncertálunk, szinte kizárólagosan, akkor ez egy fölösleges fellépés, mert hogy a magáneladósodás is meghatározó szerepet tölt be, ezt látjuk például Írországban, Spanyolországban, és nem csak ezen országokban. Azaz, a a kérdésem az, a felelősségével kapcsolatosan, hogy hogyan képzeli el annak érvényesítését. Konkrét kérdésem is lenne. Az egyik az, és hát reagálok itt szocialista frakcióbeli kollégámnak a kérdésére, az Európai Rendszerkockázati Testület elnökeként az egyik megoldás a eladósodásnak az alakulásával kapcsolatosan, buborékra gondolunk, a kamatlábokkal való operálás, annak növelésével. Na most Jean-Claude Trichet, ki az ESRB-nek a rendszerkockázati testület elnökeként javasolni fogja, az a Jean-Claude Trichet-nek, aki az LKB e elnöke, hogy emeljék fel a kamatokat. Most konkrétan mit fog ajánlani, milyen eszköz fog ajánlani, mert hogy többször is most a felvezető beszédében jelezte, mennyire fontosak a makroprudenciális eszközök általában véve, de nem, konk- nem tettek konkrét egyetlen példával sem a jövőre valóan, jövőre vonatkozóan, még ha konkrét kötelezettséget nem is vállal, mégis kérdezném azt, hogy az ESRB elnökeként mit tett volna azért, hogy Írországban és Spanyolországban ne alakuljanak ki magáneladósodási buborékok? Köszönöm szépen. Azért, hogy a dolgokat a lehető legvilágosabbá tegyem. Azt mondanám, hogy a Mátrisi Egyezmény azt kéri az LKB-tól, hogy biztosítsa az árstabilitást. Ez az elsődleges feladata, annél anélkül, hogy most ö, ez megyéb ö, más kihatással lenne, és nyilvánvalóan ennek megvan a meghatározó ö, ö, befolyása az egyéb tényezőkre, de az alapvető fontossága a tevékenységnek az ástabilitásnak a szavatolása. Ö, standard intézkedéseket hozunk e célból. A kamatoknak az irányításával operálunk, ez a magva a felépésünknek, a középtávon áraknak az alakulását a kamattal szabályozzuk. És ha most felveszem tehát az LKB kalapomat, akkor nyilván valóan azt fogom válaszolni, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a múlt évnek a végére észelhettük, hogy az első 12 évben, amióta létezik az LKB, az EKIS eurózónát figyelembe véve sikerült biztosítani az euró stabilitást, mégpedig úgy, hogy 2% alatt volt, vagy volt, 2% alatt volt az infláció, 1,97 századnyi volt, és ez teljesen összhangban volt a feladatunkkal az árstabilitás tekintetében javítsanak ki a tévedek, de azt hiszem elmondhatom, hogy akkor, amikor a másiszi egyezmény megszületett, döntöttek róla és ratifikáltak az európai demokráciák, akkor mindenki milyen azt gondolta Európában, hogy az árstabilitás az a szükséges feltétele annak, hogy a fenntartható növekedést biztosítsuk, a fenntartható ö, foglalkoztatást és a pénzügyi stabilitást is szükséges feltételről beszéltem, de nem biztos, hogy ez önmagában elégséges feltétel is. Természetesen arra van szükség, hogy egyéb politikák, költségvetési és adópolitikák, bölcs adó és költségvetési politikák és strukturális reformok is vi, ö, támogassák ezt a folyamatot. Azaz egy sor olyan prudenciális szakpolitika, amely szolgálja ezt a célt, és amely biztosítja azt, hogy az eredmények pozitívak lesznek, azaz növekedés, foglalkoztatás és pénzügyi stabilitás, ez a három, amelyet az imént már jeleztem. Tehát szükséges feltételről van szó, de önmagában nem elégséges, elégséges feltételről. Tehát ez az összefüggés a monetáris politikai funkció és a rendszerbeli, rendszerkockázati funkció között, ami pedig a másik kérdését illeti. A dolgoknak az elején vagyunk, tehát most ott tartunk, hogy az instrumentumokat, az eszközeinket vettük ladba, a makroprezenciális és politikai célkitűzéseket, mindezek úgy, hogy szolgálnak a kockázati kockázatok beteljülésé ellen, és az Advisory Committee-ink, a tanácsadó testületünk dolgozik ezen témákon, és a long-term appreciation, tehát a különböző eszközöknek az abnormális buborék hatását hogyan lehet elkerülni. Ezen gondolkodunk. Különben világszinten is foglalkoznak a counter-cyclical buffers kérdéskörrel, tehát azokkal a puffer hatásokkal, amelyek kontraciklikus hatást fejtenek ki volt fáradozván, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy begerjedjen a hitelezési folyamat olyan korszakokban, olyan periódusokban, amelyek rendkívül veszélyesek lehetnek, és amelyek buborékok további buborékhoz vezethetnek, és amelyek a rendszert boríthatják. Jelenleg számba vesszük, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre. Itt tartunk, és mint önök tudják, az elemzési képességünk rendkívül széles körű, és lehetővé teszi, hogy több lupéval, több nagyítóval szemléljük a különböző jelenségeket, a különböző intézményeknek a részvételével. Ez teszi lehetővé, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg, és ö, riasztásokkal éljünk adott esetben, ö, és úgy gondolom, hogy e tekintetben az igazi morális értékünk akkor lesz az, hogyha akkor lesz nagy, amennyiben ezeket az ajánlásokat meg tudjuk fogalmazni. Amikor létrehoztuk a rendszerkockázati testületet, akkor az érdekellentétekről beszéltünk, hogy gond -e az, hogyha központi bank elnöke ugyanennek a testületnek is elnöke lesz. Most ebbe nem mennék bele ebbe a vitába, de ezért van külön meghallgatás majd Trisi úrral, mint a központi bank elnökével. Most a spontán felszólalások következnek. Lehetetlen minden kérdezőnek sajnos helyet adnom, és időt főleg, mert maximum 3-4 ember szólalhat meg, mielőtt elmegy Trisé úr. Most Bökhár kap szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid kérdésem, megint csak a hajvágással kapcsolatos. A helyzet ugyanis az, hogy az állami hiteleket szűkítik, és azt hallani mindenhol, hogy az európai stabilizációs eszköz kapcsán, Görögország és Írország kapcsán a visszavásárlási programokon belül ezeket vissza lehetne vásárolni. Az adósság átcsoportosítási szenáriókat nem kommentálnám, ugyanakkor további kérdést vett föl bennem ez a folyamat. Ön, mint a Kockázati testület elnöke, hogyan fog Klaus Regling irányítása melletti szervezettel együttműködni? Lesz-e önök között együttműködés, és milyen közös terveik vannak, ha vannak ilyenek? Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Ez egy nyílt kérdés, világos, hogy az eurozóna stabilitása szem, a 27-ek számára nagyon fontos, tehát nem csak az euró tagok számára. A mi szervezetünk a 27-ekkel foglalkozik, és az lesz a dolgunk, hogy a 27-ek szintjén milyen kockázatok vannak, amelyek egy országból, több országból jönnek, amelyek átnyúlhatnak a határokon, stb. Tehát a kérdés jogos, foglalkoznunk kell az együttműködéssel. A kockázati tanácson belül nyilván minél jobb a 27-ek szintjén a helyzet, annál jobb az eurozóna tagjai számára is. De nem akarom ezt megelődegezni, ezt a következtetést, mert erről az aspektusról még külön nem gondolkodtunk el, de közösen elfogunk, ahogy ön is javasolja. Elnök. A, szociál, a szocialisták és demokraták nevében Ferreiro asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én is gratulálnék önnek, és sok sikert kívánok a munkájához. Én is szeretnék feltenni egy kérdést, amely ugyancsak a herkatokkal, a hajvágásokkal függ össze. Akár átütemezésről beszélünk néhány ország vonatkozásában, akár esetleges államcsődről, tulajdonképpen a nagy bankok és pénzintézetek válságát még nem sikerült leküzdenünk Európában. Az ön véleménye szerint a határon átnyúlóan tevékenykedő bankok kapcsán mekkora kockázata van annak, hogy ezek csődbe mennek? A rendszerkockázati testület milyen szerepet játszhat velük kapcsolatban? esetleg létrehoznak az európai bankokat segítő, szanáló, mentő alapot az ilyen bankok számára. Azután beszéltünk makroprudenciális felügyeletről. A bizottsággal együtt az a feladatuk, hogy megtalálják, hol vannak a népgazdaságban súlyos egyensúly hiányok, zavarok és a bérek, fizetések korrekciójával kapcsolatos ajánlásról is hallottunk. Várhatjuk azt, hogy megszületik egy ajánlás az államok adósságával kapcsolatban is? Köszönöm a szépen a kérdést. Köszönöm szépen. Ami az első kérdését illeti, általánosságban vonatkozott ez a herkátokra. Én már elmondtam többször is az államadosságok kapcsán, hogy a terveket, a programokat végre kell hajtani a lehető legjobb módon. Nagyon fontos, legalábbis az én véleményem szerint, hogy ne keverjük össze a dolgokat. A már jóváhagyott terveket végre kell hajtani, és a nemzetközi közösség, nem csak az európai, hanem a nemzetközi közösség kell, hogy demonstrálja azt a képességét, hogy képesek a kiigazításra, miután korábban nagyon helytelenül viselkedtek, és reméljük, hogy ez most meggyőző lesz. Az új irányítási governance csomagra vonatkozó második kérdésére, kérdésére azt válaszolnám, hogy az ESRB ezt még nem vizsgálta meg. Józanész azt mondatja velünk, hogyha bármelyik Elem, tehát a 27 ország irányításában javulás következik be, akkor az összességében a 27-ek rendszerkockázati helyzetét is javítja. De hát ő ezt saját maga vizsgálja. Nyilván egy nagyon fontos döntést kell meghozni a tanácssal és a kormányokkal folytatott párbeszéd során. Én annyit mondanék, hogy remélem, hogy a parlament és konkrétan ez a szakbizottság bizonyítani fogja, hogy nagyon határozottan akarják, hogy a jó irányítás ismét megvalósuljon. Hiszen eddig nyilvánvalóan nem volt kielégítő a governance, az irányítás. Ez volt nyilvánvalóan a legfőbb tanulsága a múltbeli eseményeknek. Hát zajlik a munka, és önök nálam jobban tudják, hogy mit, ez hogyan zajlik, hiszen önök a döntéshozók. Az utolsó észrevételére is szeretnék válaszolni, bár már az első válaszomban ezt tulajdonképpen megtettem. A too big to fail kérdésről szólnék, tehát túl nagy az, hogy hagyjuk, veszni hagyjuk. A pénzintézetek eh, túl nagy bankok kapcsán azt szoktuk mondani, hogy olyan bankok, amelyeknek a jelentősége az új állandósuló rendszerben is nagyon nagy lesz globális szinten és és majd, amikor globális szinten kell a prudencia kérdésével foglalkozunk, ugye itt a Bázel 3, az új szabályokat kell majd alkalmaznunk, mit csináljunk azokkal a pénzintézetekkel, amelyek ugye az egész rendszerre gyakorolnak hatást, ha, ha buknak, ha bedőlnek nem lehet eh, hogy csak külön az amerikaiak, vagy külön mi európaiak adjunk ezekre válaszokat, hiszen nagyon sok pénzintézet az egész világon globálisan működik, és éppen ezért eh, nagyjából ugyanolyan szabályokra van szükség Európában és Amerikában is. Mert hát zajlik a munka, ez nem könnyű, mert teljesen világos, eh, hogy nem szabad olyan drámai helyzetbe kerülnünk, ahova, amelyikbe a Lehman Brothers csődje után kerültünk, de azt világosan látnunk kell, hogy meg kell előzni, meg kell akadályozni, vagy amennyiben mégis elkerülhetetlenül bekövetkezik, akkor hát együtt kell érni ezekkel a nagyon nagy pénzintézetekkel, amelyek esetleg nagy problémákkal küzdködnek, anélkül, hogy magukkal rántsák az egész rendszert. Persze az előfeltételez egy nagyon sok határon átnyúló bankokra vonatkozó állásfoglalásra van szüksége, amelyeket globálisan és európai szinten is meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen ismét az Alde Wolf Prince. Elnök úr, nem régóta van, vagy tölti be ezt a tisztséget. Néhány hét és hónap is eltelik, míg az első kijelentést várhatjuk öntől. Őszig tart az ön hivatali ideje. És a véleménye szerint lesznek konkrét utalások rendszerkockázokra. Az én hazámban vannak olyan tartományi bankok, ami gondolom, hogy még elég sok csontvász fog előkerülni a pincéből, vagy a szekrényből. A másik dolog, az egyik kollégánk, Gay Mitchell, sokszor elmondta, hogy Írországban szépen alakulgat az ingatlan buborék. De még a monetáris párbeszéd keretében sem tudtak ezzel kapcsolatban konkrétan állást foglalni. Mi egy garanciát nekem arra, hogy ő, mint rendszerkockázati testület elnökeként most képes lesz arra, hogy a kockázatokat időben felismerje és tegyen valami ellenlépést? Well, I certainly expect Nyilván én is várom már azt a pillanatot, amikor majd az első érdemi vitánk zajlik a rendszerkockázatokról a testületen belül, hogy aztán önöknek jelentést tessünk enekről. Majd kiderül, hogy ezek nyilvános konklúziók lesznek-e, vagy pedig zárt ajtók között az elnökasszonyjal fogjuk megosztani a tapasztalatot. Tehát várom az első ilyen pillanatot. De már a munka elkezdődött, most is dolgozunk már, és valóban föl kell pörögni. Következő találkozásainkon három ilyen ülést tervezünk, még mielőtt én ugye leköszönök. Biztos, hogy rátérünk majd ezekre a kérdésekre, és válaszolni fogok ezekre. Ami az ön másik kérdését illeti. Az előző meghallgatásokon már kaptam ilyen kérdést. Ha a monetáris politikát hozzá kell igazítani a helyzethez, akkor ö, nem csak a 335 millió emberről van szó, az eurozóna lakosságáról, ö, és nem csak Németországról és Írországról, akkor mindig úgy kell ezt a kiigazítást megtenni, hogy szélesebb körben gondolkodjunk, az egész egységes belső piacra gondoljunk a 27-ekére. A prudenciális szabályok persze nyilvánvalóan azon országokban, amelyek különösen kitettek voltak ezeknek a buborékoknak, fontosabb szerepet játszanak majd. Itt a pénzpolitikára is kihatással lesznek a döntések, még akkor is, hogyha egyébként a Maastrichti követelményeknek ezek az országok úgy tűnik, hogy megfelelnek. Tehát a válság megmutatta, hogy mélyebbre kell lásni, mélyebben kell megérteni azt, hogy, hogy mik a strukturális problémák. Amikor boom van, akkor az ember könnyen elfeledkezik a rejtett gyökereknél akkor is jelentkező problémákról. Tehát mindkét irányban hatni akarunk, különösen az adó és pénzpolitikában és a prudenciális szinten is nagyon sok feladatunk van. Amikor a prudenciális politikáról beszélek, akkor ö, nyilvánvaló, hogy itt a rendszerkockázati testület kompetenciája ez. Elnök. Kicsit most már ö, baj van, mert ö, nem lesz idő minden kérdésre. A, négy jelentkező eh, közül háromnak az, mégis megadom a szót. Ha rövidek a kérdések valóban, akkor talán Trisi úr még tud rájuk válaszolni, még annak árán is, hogy elkésünk a következő ülésről. Oui, oui, merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trisha elnök úr, mint hogy nem vagyok teljesen ö, idegen attól a, funkt, attól a ö, hát megoldástól, hogy mind a két funkciót betöltje, Gulár asszony is ez idő, ez irányba érvelt. Egy kérdést tennék fel az államadóságok kapcsolatosan. Ez az államadóság kérdése már több hónap óta foglalkoztatja önt az LKP elnöki minőségében. Sajnos olyan technikai gondolom, ami miatt a tollácsok nem tudják folytatni munkájukat. Szóval, elnök úr, azt szerettem volna kérdezni, hogy az ESRB elnökeként foglalkoztatja önt az államadóság? Alapvető kérdésnek tekintelje ezt, gondolom, hogy igen. És az a kérdésem, hogy picit ezt ilyen funkciójában másként látja, mint az LKB elnöki funkciójában? Ismert a probléma talán megtennie, hogy beszél nekünk még egy picit az magáneladósodásnak az alakulásáról Európában. A válság óta a folyamat súlyosbodott, vagy pont ellenkezőleg tisztultak a viszonyok, figyelembe véve, hogy az európai bankrendszer stabilizálódik. Dear, thank you. Antolin. Muchas gracias. Eh, quisiera en esta primera oportunidad felicitar. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Trissi úrnak kinevezéséhez. Köszönöm, hogy megjelent közöttünk. Sok sikert kívánok új munkájához. Mivel ez csak egy bemutatkozó találkozás volt, ezért olyan kérdést tennék föl, amely idevaló. Remélem, hogy ez az új poszt új intézményi dimenziót ad a probléma megoldásának, és várható-e, hogy az új intézmény révén ambícióink is nőhetnek, és a rendszer kockázatokat gyorsabban, átláthatóban, időben felismerjük, különösen annak a tekintetében, hogy Európa gazdasági fellendülésre vár. Tehát röviden kérdésem az, hogy várható-e felgyorsulás az intézmény nek köszönhetően. Werner, elnök úr, én is gratulálok az új poszthoz. Múlt év végén még a Központi Bank elnökeként beszélt az eurozóna stabilizációs feladatairól. Az volt a fő feladata most. Új funkciójában ehhez hozzájárul nyilván a megfigyelés, és a piacok, pia, piaci szereplők stabilizációja, és ennek kapcsán két rendelet is fontosá válhat ön számára a derivátumokra és a short sellingre vonatkozóan. Amikor új normákat alkotnak, akkor lesznek-e olyan plafon értékek, amelyek már a kockázatokat magukban tartalmazzák, és ezek ismeretenek tükrében jönnek létre? Antolin, uh, you spoke so fast, we didn't get any interpretation. Antolin, olyan gyorsan beszéltél, hogy a kérdés a végét sajnos már nem, nem hallottuk. Csak a kérdést, a kérdést a végén megismételnéd? Az utolsó kérdésem fontosan a sebességre, a gyorsaságra vonatkozott, tehát a következő ajánlások eh, hamarosan eh, várhatóak? Öntől ki fogja adni ezeket? Akkor válaszolnék mind a három kérdésre. azok a problémák, amelyek az államadóság kockázatból adódnak, és e, ilyen adósságok jegyzéséből, ez természetesen egy olyan elem, amelynek van rendszer kockázata, van ilyen hatása, ez világos. És ezzel kapcsolatban nagyon fontos, ezt el kell, hogy mondjam, néhány európai országban ez a kérdés. Én ezt egyébként általánosságban is a fejlett gazdaságok problémájának tekintem. Tehát a fejlett gazdaságokban is bármikor előfordulhatnak ilyen problémák. Ezért nagyon oda kell figyelnünk erre. Ez egy nyitott kérdés, nyilván már akkor is fennállt ennek a kockázata, mielőtt elkezdtük ezzel foglalkozni ami a magánháztartások eladósodottságát illeti Európában. Fenomen. Azt észleljük Európában, hogy egy deleveraging jelenség megy végbe, egy relatív deleveraging, amely nem volt drámai hatású, de mégis tartalmas volt, kevésbé volt drámai hatású, mint az Egyesült Államokban, ahol nagyon jelentős mértékben ö, csökkent a credit outstanding, a hitelállomány. állomány legutóbbi statisztikák azt mutatják, hogy a hitel állomány stabilizálódik Európában a nem pénzügyi magántevékenységben. A nulla egész 0,02 százaléknál tartunk ennek az, annak a növekedése kapcsán. A háztartások esetében azt látjuk, hogy az adósságállomány aránylag jelentős mértékben növekedik, de a nem pénzügyi magán szektorban stagnálást észlelünk ebben a pillanatban, amikor most itt szót kaptam. Ami pedig annak a szükségessége, hogy jó diagnózisokat kapjunk, és gyors átvilágításokhoz juthassunk, az a véleményem, hogy amit képviselő, tisztelt képviselő úr mondott, valóban helytálló, általában véve az a központi bankok akik az Európai Rendszerkockázati Testületben részt vesznek, de hát ez különben általánosítható a világon másút is. Az LK, e a központi bankok arra kényszerültek, hogy nagyon gyors intézkedéseket hozzanak, és ha a döntéseiket nem hozták volna kellő gyorsasággal meg, és nem standard döntésekről van szó, tehát ha nem lett volna ez a gyorsasága részükről, akkor a monetáris politikának az áttételei nem érvényesültek volna, és ennek nagyon súlyos következménye lett volna azaz meg tudom erősíteni, hogy mennyire fontos. Kiemelten fontos, mint ahogy tisztelt képviselő úr is mondotta, az, hogy nagyon releváns elemzéseket tudjunk kapni, de ezeket időben kapjuk meg, kellő időben, idejek korán. Az kockázati bizottság máskülönben rendkívül sok intézménnyel működik. Tehát egyszerűen elkápráltatható azzal, mikor leülünk egymással dolgozni, minden egyes intézmény ugyanis megosztja a saját tapasztalatát is, és jelzi, hogy mi az, ami sürgősnek tűnik számára. Igazi csapatról van szó, csapat munkát akartak önök létrehozni, egy olyan csapatot, amely képes, készségeset arra, hogy bölcs döntéseket, amennyire csak lehetségeset, lehetségeset bölcs döntéseket hozzon, és lehetőleg mindez gyorsan. Ezt mindenképpen fontosnak tartom, és még nincsen döntés arra vonatkozóan, hogy hogyan működnek majd ezek az új, bölcsebb eszközök. A specializált hatóságok véleményétől is függ ez, ugye a piacfelügyelettől például, tehát sok tekintetben rájuk kell, hogy hagyatkozzunk. Jelenleg tehát nem tudok konkrét példát mondani arra, hogy hol milyen normákat fogunk majd alkotni. Egy biztos, hogy a piacok dimenziója óriásira nőtt, 5-10-szeresére nőtt a piac az utóbbi 10 évben, és nyilvánvaló, hogy már ezt megérteni is óriási munka, és ebből következtetés levonni most még nem lehet. Köszönöm. Elnök. Sajnálom, hogy nem minden frakciónak tudtam megfelelő időt adni a Dehont rendszer alapján sem nem maradt kérdéseiket majd máskor kell, hogy megkérdezzük. Köszönöm Trisé úrnak, hogy eljött, időt szakított ránk, és a jövőben is megpróbáljuk két posztját külön választani egymástól, amikor kérdezzük Önt. Köszönjük érdemi válaszait és bevezetőjét a rendszerkockázati tanácsról. Most átadom a székemet Astrid Luling asszonynak, mert Trisé úrral közösen az elnökök értekezletére megyünk innen tovább. Oui. Sei nicht neidisch, es hängt mit dem Alter. Ne legyetek irigyek, ez az életkorommal függ össze, hogy itt ülök. A koromnak köszönhetem, hogy ezt a funkciót kell most betöltenem, mert hogy jól lehet, számos alelnöke van ennek a szakbizottságnak, egyik sem ér rá, ahogy az elnökségi funkciót most biztosítsa, Ön is megkapja majd a szót, uram, sőt, már meg is kapja most. Elnök asszony. Elnök asszony. A következő problémára szeretném felhívni a figyelmüket. Azért kértem szót, hogy a GUE nevében egy eljárási kérdést hagyd tegyek fel mindegyik frakció két-három kérdést fel tudott tenni, kivéve a GUE-t és két magyarázatot is kaptunk erre. Először ugye az hangzott el, hogy nem jelezték a hozzászólóink, hogy szeretnének hozzászólni. Azután a dehont szabályra hivatkozott az elnök asszony. Miért? Mi a magyarázat? Tehát arra, hogy nem kaptunk szót a dehont, vagy pedig az, hogy nem jelez megszervezték a hozzászólásokat, de hogy lehet azért egy frakció teljesen kizárni, míg a többi frakció több kérdést is feltehetett. A demokratikus eljárással kapcsolatban nagyon fontos kérdés, amire választ várok. Euh, Igen, kedves kollega, a bölcsen megméretetett választ. Az elnök az, hogy fogja megadni, ő adta meg a szót az ülés során az imént. Most pedig javaslom, illetve Hellángen Jogos a kollega felvetése, de nekem egy másik kérdésem is lenne. brit idővel, vagy angol időtvel dolgozunk? Vagy miért látjuk itt a kivetítőn ezt az időt? mert hát ellenőrizhetni fogom, hogy ennek mi az oka, hogy miért brit idővel dolgozunk a brüsszeli idő helyett. Most pedig áttérünk a négyes napi rendi pontra. Angolul kaptam a feljegyzéseket, úgyhogy megpróbálok angolul boldogulni. Egységes belső piac, növekedés Fejó úr a jelentéstevőnk, itt vannak az árnyék jelentéstevők, és először Fejó úrnak adom el a szót, és utána az árnyék jelentéstevőknek Gulár Kamfen és Penk. A GUI részéről nincs egy Shadow, aki jelentkezne? Nincs, nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megragadni az alkalmat, és beszélhetek ugye az anyanyelvemen. Nálunk Portugáliában is jön ez az időzóna, mint Nagy-Britanniában, tehát brit idő van ott is, ezért hazajátszunk. Azzal kezdeném, hogy Margályó úr is talán szólhatna valamit a saját jelentéséről, de arra kért meg, hogy én képviseljem, mert ő nem tud itt lenni. Mindenek előtt szeretném a titkárságnak megköszönni a segítséget, elsősorban Jennifer Longnak köszönöm a támogatást, amit kaptam tőle ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Több jelentésnek is ugyanaz a célja. Szeretnénk tanácsot adni a véleményünkkel az IMCO-nak a belső piacsal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban. És különböző elemeket kell ennek kapcsán figyelembe vennünk. Ez a jelentés, amiről beszélünk, politikailag nagyon releváns témákat is felvet, például adókérdéseket, azután az eurókötvények kérdését, a Monti jelentés, ezekkel kapcsolatban még nyújtottak be módosító indítványokat. Hadd emeljem ki a következőt és Margájó kollégám nevében is, mondom, aki a másik jelentés készítője, törekedtünk a konszenzusra hiszen itt gyökeresen ellenkező vélemények, álláspontok is megfogalmazódnak ezen kérdések kapcsán, de felhívnám a kollégák figyelmét arra, hogy itt az ECON bizottságnak csak egy jelentéséről van szó, egy, vélem, egy véleményéről van szó, és megpróbáltunk éppen ezért a legnagyobb konszenzusra jutni. Nagyon nyitott vagyok éppen ezért minden korega felé. Sajnos a határidők miatt nem volt lehetőségünk eddig arra, hogy közvetlenül felvegyük egymással a kapcsolatot. De hagyj utaljak arra, hogy ebben a véleményben benne van az a lehetőség, hogy nagyon széles konszenzus szülessen meg. Hogyha a két véleményt összekapcsoljuk egymással, és a belső piaci szakbizottság is majd benyújtja a saját véleményét, akkor azt hiszem, hogy ez nagyon reprezentatívan fogja tükrözni a véleményeket. Tehát nagyon nyitott vagyok, és Margályó kollégának továbbítom majd, ami itt elhangzik, hiszen ő nagyon ugyanazon a, ugyanazt a vonat követi, mint én. Nagyon szépen köszönöm jelentés tevő úr. Most a két napi rendi pontot egyben tárgyaljuk. Van egy pici kis gondom ugyanakkor a árnyék jelentés tevőkkel kapcsolatosan, ugyanis a zöldek és a ECR esetében azonos személyekről van szó, de nem így az SED, a Szociális és Demokraták esetében. Először megadnám a szót Jen Wangó úrnak, azért, hogy a Garcia Margali Marfil jelentésről beszéljen, és aztán Pudász úr, nem tudom, itt van? Igen, utána ő kapja meg a szót. Tehát először önlangúr, aztán utána pedig a másik képviselő kapja meg a szót, utána pedig Gulár asszony. Köszönöm szépen, kedves Astrid! jelentés tevő úr, a vélemény előadója. Először is szeretnék köszönetet mondani úrnak, azért, hogy nagyon gyors munkát végzett, és már múlt héten megkapott észrevételeket, módosítókat figyelembe vette. Nyilván nehéz itt megtenni azt, hogy közelítsenek az álláspontok, de ezzel együtt már dicsérhetjük a munkát, jól lehet, még sok munkát kell elvégezni azért, hogy kielégítést kapjon mindegyik fél a felvetéseivel. Az egyik problematikus kérdéskör az adózási. Természetesen arra van szükség, hogy az adózási kérdéseket egyszerűsítsük a vállalatoknak a javára, azok, azon vállalatokra gondolok, amelyek aktívan részt vennek a teljes belső piacon. De a torzulása a versenynek pontosan abból adódik, hogy nem létezik adózási harmonizáció. Éppen ezért a 26-os módosítóban azt javaslom az Európai Parlamentnek, hogy kérje fel a bizottságot, egy jogalkotási aktust terjesszen az elő, a lehető leggyorsabban, a célból, hogy az hogy a társasági adónak a vetítési alapja az harmonizációra kerüljön, mert hogy ez segítheti a képességet. A 29-es módosítóval kapcsolatosan Szilvi Gulárnak a módosítójára van szó, az euró kötvényekkel, a euró bandokkal kapcsolatosan. A jelenlegi periódusban nagyon fontos kérdésről van szó, hogy a piacoknak a spekulatív támadásait akarjuk orvosolni, ki ki ismeri ezt a problémakört, de ezzel együtt a eurobondok, az euró kötvények lehetővé teszik azt, hogy a 2020-as stratégia keretében a verseny képességét növeljük Európának hagy, húzzam még fel, hagy hívjam még fel a figyelmüket ő, arra, hogy a KKV-k és az alvállalkozói közötti kapcsolat hogyan alakul. Mindannyian tudjuk, hogy a KKV-k milyen fontos szerepet töltenek be a Európai Gazdasági Szövetben, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról a függőségi, függelmi viszonyról, amelybe nagyon sok KKV kerül. E tekintetben nem csak a gazdasági feltételek akadályozhatják a növekedésüket, hanem tudni kell azt, hogy a kis és nagy nagy vállalkozások közötti kapcsolatrendszer azt igényli, hogy integrált, ambíciózus politikákat alakítsunk ki, amelyek támogatják az európai iparnak a fejlődését. Mindezt nem csak az egységes vagy belső piacon, hanem a globalizált piacon is. Ilyen fényben fogalmaztuk meg a 21-es módosítót, és nagyon örülnék annak, hogyha ennek a szellemét megtalálnánk, visszaköszönően megtalálnánk a kompromisszumos módosítóban majd. Köszönöm szépen a figyelmet! Mulțumesc, doamna Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek Margályó úrnak szeretnék köszönetet mondani, és gratulálok a munkájához. A javaslatai nagyon értékesek. Ugyanakkor a negyedik ponttal kapcsolatban szeretném jelezni a fenntartásomat. Tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy a szubvenciónak van versenytorzító hatása, de azért van, amikor mégis ezt hatékonyan is lehet alkalmazni. Még mindig nem küzdöttük le a válságot, ezért talán túl korai egy ilyen értékelés a szövegben. Tehát azt mondani, hogy az állami szubvenció feltétlenül versenytorzulást eredményez bizonyos ágazatokban. Egy másik dolog a szociális záradék. Mario Monti a, bel, a szociális dimenziói belső piac kiteljesítéséről beszélt, hogy az emberek nagyobb bizalommal viseltessenek a belső piacsal kapcsolatban, és minden a szerződés, az Európai Unió szerződés 9. cikke értelmében ezt a szempontot minden jogszabályra figyelembe kell venni. Hogyha hatékonyan akarjuk a szociális záradékokat alkalmazni, akkor értékeléseket kell végezni a jogszabályok társadalmi hatásairól, hogy ezek társadalmi mennyire elviselhetőek. A corporate governance-szel kapcsolatban is nagyon fontos eh, a szolid eh, politika, és különösen fontos a nők megfelelő arányának biztosítása a különböző vezető testületekben. Több eh, együttdöntési jogosítványra is szükség van. A következő pont a KKV kérdése. Számukra nem csak, hogy az adminisztratív terhet kellene csökkenteni, és a hitelekhez való hozzáférést könnyebbé tenni, hanem fontos lenne az adórendszer egyszerűsítése is. A közérdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban pedig nem elég, amit a bizottság javasol, több tanulmányt kellene még készíteni erről a kérdéskörről. A Single Market Act, a belső piac intézkedés csomag tartalmazott valamit, egy rendelkezést a csoportos keresetekre vonatkozóan, ami szintén erősíteni a belső piacot. Euh, Madame Goulard euh, pour les deux. asszony a két jelentés témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is köszönetet szeretnék mondani Diogónak, és kérem, hogy ugyanezt a köszönetet továbbítsa José Manuelnek is véleményről van szó, és nem akartuk bonyolultá tenni a folyamatot, de mégis azt hiszem, hogy érdemes lenne kapcsolatot teremteni Trise úr meghallgatásával. Ugyanis akkor, amikor az Európai Bizottság felkérte Jacques de Rosiert és egy szakértő bizottságot, hogy készítse elő a felügyeleti jogszabályokat, akkor rengeteg idő állt előttünk, és nagyon sok mindent át tudtak tekinteni. Az Európai Bizottság ugyanilyen szellembe járt Mário Montival kapcsolatosan, aki egymagában dolgozott, de mégis hasonlóak voltak a feltételek. Fontos az, hogy egyensúlyban legyenek a dolgok. Nagyon különböző dolgokat igénylünk, de mégis szükség van arra, hogy egyensúly álljon fel a vállalkozások és az állampolgárok, az európai polgárok el, elvárásai között. Éppen ezért a frakciónk annak híve, hogy ne kézzük mindig újra és újra a munkálatokat, hanem mindazon eredményeket, amelyeket már elkönyvelhetünk, azokat építsük be az ilyenfajta ö, újabb ö, anyagokba. Na most az aggaszt, hogy az Európai Bizottság megpróbálja feldarabolni a dolgokat, és nem akarja az együttes áttekintő tekintetet megőrizni. Márpedig a módosítónk arra kell, hogy irányuljanak végül is, hogy globális legyen itt a, a, a megállapodás, és kiki ki, politikai paletta minden oldalán elégedett legyen, és a verseny és a pozitív piac alakítás tekintetében meg legyen az összhang, most legyen itt a eurobondokról kérdés, vagy legyen a eurobondokról szó, vagy pedig a közérdekű szolgáltatásokról. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen rövid határidőn belül is sikerült ezeket a javaslatokat felkarolni, és az a véleményem még, hogy minél konkrétabban tudjuk az üzenetünket megfogalmazni, annál inkább fog az célba érni. És végezetül a növekedési potenciál, a fejlődési potenciál megvan a belső piacban. És ezt összhangba kell hoznunk a gazdasági kormányzási törekvéseinkkel. Azt hiszem ez az a pozitív tartalom, amely lehetővé teszi, hogy a támogatást megkapjuk az országoktól, a stabilitási paktumnak a kapcsán is, de azt gondolám, hogy e tekintetben teljesen jól kezekben vagyunk, Diego kezeinél jobbak nincsenek. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Pascal Konfernek, aki az árnyék jelentéstevője mindkét jelentősnek a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Ugyanebben a szellemben szeretnék akárcsak Szilvi emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos kompromisszumokat kell alakítani magunk köreibe, és az, hogy ne tévejegjünk el attól az alapszellemtől, amelyet a Monti kezdeményezés tartalmaz, és amelynek az alapján Michel Barnier 50 javaslatot próbált összehozni. Azt hiszem, hogy el kell kerülnünk azt, hogy egy kisebbség meg egy többség most más irányba húzzon, mert ez pont ellentétes lenne azzal a szellemmel, amelyben született a Monti jelentés. Monti jelentésnek a célja az volt, hogy dinamikus javaslatokat tegyen a Monti jelentése kapcsolatosan még hagy utaljak abban szereplő egyik mondatra, amely a módosító, a kompromisszumos módosítókban nem szerepelnek. Ez a C kompromisszum 1 per A pontja, ebben az hangzik el, to recover the spirit of Mario Monti's report, where it promotes ahol a liberalizációt és a e, versenyt kell erősíteni a szociális e, konvergencia érdekében. Úgy gondolom, hogy a Monti jelentésben nem arról van szó, hogy a liberalizációt kellene elősegíteni, és a versenyt, és a következmény pedig a konvergencia adózási szempontból és költségvetési szempontból, hanem az egységes piac tekintetében a konvergenciát elérni, és meg kell szervezni az egységes piacot az adózási szempontból is. Tehát itt nem egy következtetési vagy egy következményi viszony van, hanem egy párhuzamosság. Tehát azt gondolom, hogy a kompromisszumos módosító egy picit torzítja azt a szellemet, amelyben megfogalmazott a Monti jelentés. Ami pedig az adózási részét illeti a dolgoknak, itt visszatolok a kollégám szavaira, tehát az egységes, a konszolidált adó alapja a multiknak, tudjuk, hogy ez egy olyan téma, amely foglalkozik majd az Európai Bizottság 2012-ben a versenyképességi csomag tag, amelyre Németország tett javaslatot, illetve aztán Franciaország abban szerepel, és többször már szavazásra is került, ha bár nem kötelező módon, kötelező érvényel az Európai Parlament által, és Hozi Manuelnek a jelentésében ez benne van, de mindenképpen a másik jelentésben is ennek szerepelnie kellene, mert ha jól értem, a feladat megosztás kettőjük között az, hogy ez a tétel az inkább az véleményében kell, hogy szerepeljen, és a másikban, ez az egyensúly a pilléreknek a, a, a az Egyesület elő, hogy biztosítsa. Szóval egy szó mint száz, sajnálom, hogy fekete-fehéren nem derül ez ki egy konkrét javaslat formájában ebben a fázisban. És végül a közérdekű szolgáltatásokkal foglalkoznék. E tekintetben is folyik még a vita, zajlik a vita, talán ez az ekont kevésbé érinti, mint a belső piaci szakbizottságot, ugyanis az IMCO szakbizottság a vezér vívője a témának. A Lisszaboni egyezmény megváltoztatta az alapfekvését a problémának, a közszolgáltatási kérdéseknek a kerelítését. a Michel Barnier féle Single Market Act-ban is mit látunk, azt, hogy van erre lehetőség, is, a mi kompromisszunkban pedig úgy vélem, hogy van lehetőség arra, hogy a KKV-k esetében specifikus javaslatokat is tegyünk a közszolgáltatásokra vonatkozóan. A két témával egy időben lehetne foglalkozni. Ha egyszerűsíteni lehet a KKV életét, akkor ugyanígy egyszerűsíteni, le, egyszerűsíteni lehet a közérdekű szolgáltatásokat is. És ne feledkezzünk meg arra, hogy a szociális szolgáltatások, a közérdekű szolgáltatásoknak az egyik kedvezményeti köre nagyon jelentős mértékben máskülönben a KKV-k köre. Köszönöm szépen, Kafen úr, és most pedig Happing úrnak adom meg a szót, aki árnyék jelentéstevő mindkét jelentés kapcsán az ECR nevében. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek mindkét jelentés legfőbb gondolataival, mindkét szerzőnek gratulálok, és néhány módosítót szeretnék megmagyarázni Korábban én a belső piaci bizottságnál dolgoztam, illetve a főigazgatóságnál, és a belső piaci szabályozásnak ugye alapelvei vannak, itt a négy, négy szabadság, a szabad termékáramlás, tőke, szolgáltatás áramlás és munkavállaló áramlás. Ezeket gyakran elfelejtjük, ezekről elfeledkezünk, és ezen kívül az egyik legfontosabb elvről is, a belső piaci szabályozás alapelvéről. A verseny politikáról is kevés szó van a jelentésekben, ezeknek a, ennek a szerepét lehetne növelni a kis és középméretű vállalkozások szerepével egyetemben. Ezekre vonatkozik a módosítóm, illetve módosítóim. Ezek konstruktív módosítók, mert az alapgondolatokkal egyetértenek, szerintem befogadhatók. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm, hallottuk az árnyék jelentős tevőket, és még Kratza asszony is szót kért, meg is adom neki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két-három módosítóra szeretnék hivatkozni, amelyeket én nyújtottam be. Az egyes népgazdaságok támogatására vonatkozóan a válságból való kirablás érdekében. Tehát, hogy milyen szubvenciók lehetségesek a versenyszabályokon belül. Energia területen is vannak piactorzítások, piactorzító szubvenciók. Egyes országok továbbra is rendszeresen megsértik a szabad piac elveit, a liberalizáció nem hozta meg sok helyen a kellő eredményeket, és így felmerül bennük, hogy milyen új intézkedésekre van szükség. Ezek mind olyan területek, amelyeket felsorolok az energia mellett, ahol versenytorzulások valószínűsíthetők, és ezért fogalmaztam meg őket. Nagyon szépen köszönöm, kicsit késésben vagyok, de ennek ellenére a bizottsághoz fordulok, vajon kíván-e a bizottság mindehez hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság jelenleg van a szakaszban tart, hogy befogadja, meghallgatja a véleményeket. Ebben a szakaszban a különböző szakbizottságnak a véleményét veszük figyelembe, így a belső piaci szakbizottságét, ezek a bizottságok által megfogalmazott észrevételek nagyon értékesek lesznek a számunkra, akkor, amikor ezzel a kérdéskörrel az egységes piacsal foglalkozunk, ezeket nagy figyelemmel fogjuk meghallgatni, olvasni. Elnök, köszönöm szépen, mindig nagyon örülünk annak, amikor az Európai Bizottság meghallgat minket, és még inspirációt is nyer észrevételeinkből. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok megszólalni a különböző megszólalásokkal többnyire egyetértek, és főleg azzal, hogy egyértelműbbé kell tenni a fő mondani valónkat a belső piacsal kapcsolatban. Ezen tovább dolgozom tehát, hogy ez így legyen. Rövid volt ugyanez az eszmecsere, de számomra azt mutatta meg, hogy mivel a fő kérdésekben konszenzus van, tudunk majd olyan szöveget alkotni, amely mindenki számára elfogadható lesz. A bizottság megszólalására is reflektálnék, ami az adópolitikát, az euróbandokat illeti a nagy és a kis és középméretű vállalkozások közötti különbségtételt. Ezzel is egyetértünk, hangsúlyozni fogjuk a kicsik szerepét, mindig hátrányba kerülnek a nagyokkal szemben, és Bajé úr megjegyzése is az alapvető szolgáltatósokról és a határokon átnyúló ágazatokra vonatkozóan is egyetértek. Még valami. Mint a vélemény szerzői, a Monti jelentést nem változtathatjuk meg, annak a fő kijelentéseit nem változtathatjuk meg. A kompromisszumok már megszülettek, még ha nem is optimális a megfogalmazásuk, ezeket már nem lehet újra megbontani, legfeljebb egy kicsit finomítani lehet majd őket. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevő úr, hát kellő munkája lesz. Nem én rögzítettem a határidőket, de jelzem azt, hogy február 14-én, azaz jövő hétfőn kerül sor a szavazásra, mégpedig Strasbourgban mikrofonon kívüli hozzászólás. Én azt mondanám, hogy ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy az ilyenfajta jelentésről vagy véleményről Strasbourgban szavazunk, mert hogy hétfő este számos más ülés zajlik párhuzamosan, és nem tudom, hogy képesek leszünk-e tolmácsolást is kapni, főként a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatosan pedig ez fontos lenne, hogy minden nyelven meghallgathassuk azokat, úgyhogy nem igazán tudom, hogy a menetrendet ilyen célral, ilyen dátumokkal tudjuk-e tartani, de egy biztos, hogy az illetékes bizottság szintén majd Strasbourgban fog szavazni, mégpedig március 7-én. Ez is szerintem egy rossz gyakorlat az a véleményem, hogy ennek véget kellene vetni most már. De mint hogy nem én vagyok a felelős a menetrendért, hanem az elnökség, csak azt tehetem, hogy bejelentem, hogy mi irányoztatott elő. Köszönöm szépen, most pedig áttérünk a napirendünk hatos pontjára. A pénzügyi intézmények vállalat irányítása Ashley Fox az előadója, bocsánat, képviselő úr, az előadó és nem képviselő asszony, és most megadom önnek a szót, vannak az árnyék jelentéstevők is, Karaui, Mulc, aki persze nincs itt most, de talán valaki majd helyettesíti, Portás és Vezeszku képviselők kapnak majd szót. Fox úr, ön a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. örülök, hogy ön is azt gondolja, mint én, hogy hogyan kéne elosztani munkát Brüsszel és Strasbourg között. Köszönöm a Shadowknak, akik sokat dolgoztak módosítóikon ehhez a jelentéshez. Nagy ö, volt közöttünk az összhang, és nagyon konstruktív volt a légkör. Szefeszkú asszonynak, Bowes asszonynak és Kerry úrnak is köszönöm. Kaufen úr megbocsát, ha azt mondja, hogy azt mondom, hogy nem minden módosítajóval értek egyet. Ő mintha ki akarná törölni a kapitalizmus, mint olyat a valóságból, nem értünk egyet a kapitalizmus fogalmában. De ez talán nem is baj. Egy biztos, hogy a nagy többség támogatja a jelentésem fő mondani valóit, vagyis azt, hogy folytatnunk kell az eddigi trendet, tehát jogilag jog, kötelező szabályokkal kell megtámogatni a corporate governance ügyét nemzeti szinten is. Egyes módosítók, amelyeket kaptam, valóban egy, egyes módosítók szerintem nem tartoznak a mi kompetenciánkba, tehát jó ötletek, csak éppen nem a mi felelősségünk velük foglalkozni, ilyen például a bérek kérdése pénzügyi intézményeknél. Pár valóban érdekes kérdés az, hogy azok a pénzügyi intézmények, amelyek állami támogatásban részesültek, milyen fizetéseket fizetnek. A kompromisszumos módosítókat eljuttatom a shadowkhoz a lehető legrövidebb időn belül, még a következő shadow kollégákkal folytatandó eszmecsere előtt, hogy addigra már kialakíthassák ők is álláspontjaikat, és remélem így majd mindenki számára elfogadható szöveg születik. Elnök asszony, a bizottsági szavazás március 30-án lesz, és a jelentés áprilisban kerül a plenáris elé, ha jól tudom. Tartható lesz ez az időterv szerintem. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevő úr, és hamarosan, illetve azonnal most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, először is Kedei úrnak. Bocsásson meg, hogyha a nevét nem jól ejtem esetleg ki. Ehm, köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a szerzőnek a bevezetőt. Valóban konstruktív volt az együttműködés vele, és hamarosan újra találkozunk. Három fő kérdésre koncentráltunk a vita során, és ezekben többnyire megoldás született. Egy kicsit szerintem túl óvatos a jelentés szerzője bizonyos kérdések tekintetében. A comply or explain elf, vagyis feleljetek meg, vagy magyarázzátok meg, hogy miért nem feleltek meg elve, szerintem kiegészítendő és megtámogatandó jogi értelemben kötelező szabályokkal. Hogy mindenki számára egységes szabályok érvényesüljenek Európa szerte. Erről tehát még egyeztetnünk kell. Eltért a véleményünk még más kérdésekben is. Egyes frakciók pedig még ennél keményebb módosítókat is javasolnának. Ami a kockázatkezelést illeti frakcióm nevében én is benyújtottam néhány módosítót, amelyek arra irányulnak, hogy tisztázzunk bizonyos problémákat, például azt, hogy az úgynevezett internális menedzsment rendszer minden pénzügyi intézményen belül létre kell -e, hogy jöjjön, és mi van a független szolgáltatókkal, és milyen ellenőrzés felügyelet fog érvényesülni rájuk vonatkozóan, és hogyan lesz az operatív management megfogalmazva pénzügyi intézmény szerte. Amikor a managementről beszélünk egyébként, a jobb irányításról, Biztos, hogy kompetensebbé kell tenni a pénzintézetek irányító testületeit, és valahogy meg kéne próbálni garantálni, hogy az ő kockázat felismerő képességük általában véve nőjön, például kötelező külső értékelések bevonása révén is. És valóban számomra fontos a fizetések kérdése is. Ha jó a menedzsment, akkor lehessen premizálni a jó vezetőket, csak elvek alapján történjen ez, és ne adhok módon. Tehát ez, ezeket szerintem tisztázni, szabályozni kéne. A frakcióm legalábbis így látja, hogy erre szükség van, és több egyéb új intézkedést bevezetnénk annak érdekében, hogy a túlzott kockázatvállalást csökkentsük. De vannak olyan tételek is, bekezdések is, amelyekben bele tudunk menni a kompromisszumos módosítókba. Amint láthatják, nagyon sok a módosító, éppen ezért még sok további és alapos vitára van szükség. Köszönöm szépen, Katai úr! A néppártól elnézést szeretnék kérni, mindössze csak most érezték nekem, hogy Gozes úr fogja helyettesíteni Bazescu képviselőasszonyt. Úgyhogy megkapja most a szót, Gazesz úr. Köszönöm szépen, de nem arról volt szó, hogy helyettesítem Vezeszko asszonyt, ő helyettesíthetetlen, azt mondanám, nél, oly mértékben nélkülözhetetlen, viszont szeretnék néhány módosítóra utalni, amelyet a néppárt teljesített elő. Azt hiszem, hogy elébe mennénk a dolgoknak, hogyha az hangzana el, hogy a mi frakciónk az alkalmazkodik, és nem magyarázza meg az eltéréseket. Úgy véljük, hogy a mai fázisban a szabályozás nem igazán hathatós, és ez látszott azokból a gondokból, amelyeket észleltünk. Bazeszko asszonynak valóban a javaslata az, hogy nemzeti hatóságokat kívánja bevezetni a jelentéstevő. Mi európai hatóságot tartunk kívánatosnak, és a szabályozásnak az alapja az európai szint kell, hogy legyen, és nem a tagállami szint, nem a nemzeti szint. Ez egy példa több közül, hogy a kompromisszumoknak a kialakítása talán bonyolultabb lesz, lesz, mint ahogy azt a jelentés tevő jelzi, de hát lehetetlen nem ismerünk, és meg kell próbálni mindent megtenni a célba éréshez, és kialakítani a lehetséges kompromisszumokat. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Gozesz úr. Most pedig Seren Bolszor kellene, hogy megadjuk a szót, aki az ALDE nevőben az árnyék nevő, de mint hogy nincs itt, nem tudom, hogy valaki helyettesíti-e, de hát lehet, hogy ő is pótolhatatlan. Nem látok senkit, akkor a következő árnyék jelentéstevőnek adnám meg a szót, Pascal Confennek. Köszönöm szépen hagyj reagáljak röviden azokra a szavakra, amelyeket Kadaui kollégánk fogalmazott meg. Közös módosítókat tettünk ugyanis, legalábbis részben. Először is kiemelném a comply or explain tételre szeretnék utalni, ebben meg lehet bízni, és ez egy tanulsága a válságnak mindenképpen az, hogy a javatalmazási politikát szabályozás nélkül hagyni egy hiba lenni, mert hogy gondoljunk arra, hogy ez a szabályozás hiány vezetett a vállaláshoz, és nem csak politikailag inkorrekt lenne a megoldás, hanem végül is oda vezethet, olyan kompromisszumos megoldások fognak kialakulni javaslatként, hogy amelyek nem felelnek meg a mi módosítunk alapjának. Tehát van egy pár olyan olyan frontvonal, amelyet nem lehet átszelni, amelyet a mi frakciónk nem támogatna, és ha nem erősítjük meg azt az elvet, hogy létezzen szabályozás, hogy jelezzük, hogy a kockázati bizottságoknak fontos szerepe kell, hogy legyen a javatalmazások alakulása tekintetében, az, ahhozokhoz azokhoz kapcsolódó kockázatok tekintetében, ha az igazgató tanácsok képessége megdövekszik, a tekintetben, hogy ellenőrizzék a vezérigazgató által hozott döntéseket, akkor ennek a hatása az lesz, hogy az igazgató tanácsi tagságokat nem fogják halmazni az emberek. Már pedig jelenleg ott tartunk, hogy nincsen e tekintetben korlát, főként a vállalkozásoknál és a pénzügyi vállalkozásoknál nincs semmiféle korlát, amely lehetővé tenni, hogy a javadalmazási politikák összhangban legyenek a vállalkozás köz érdekeivel. Tehát e tekintetben módosítókat terjesztettünk elő, és azt hiszem mindenképpen szükség van arra, hogy legalább olyan álláspontot tudjuk képviselni, mint amilyenről már szavazat többséggel az Európai Parlament korábbiakban, hasonló témákban, még e a körön belül, de mégis más jogszabályokban. Elnök, köszönöm szépen, Kanfe úr, még portás úr a GUE nevében jelentkezett, de úgy tűnik, hogy nincs itt a teremben. Akkor lépjünk tovább, mint hogy az árnyékletes tevők része nincs itt, és megadom a szót Fox úrnak, jelentéstevőknek. Thank you, madam. Köszönöm, asszonyom. Bocsássanak meg, megfelelkeztem az Európai Bizottságról. Egyetértenek azzal, hogy az Európai Bizottság szót kapjon? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy szót kapunk. Azt hiszem abban a fázisban vagyunk, amikor mindegyik felvetés nagyon izgalmas lehet azért, hogy javaslatot tudjunk tenni a biztosunk felé. Három fő csapáson haladunk elő, de az igazgatótanács az egyik ilyen témakör, a másik az, hogy a kockázatokat hogyan lehet jobban kezelni, és a harmadik pedig az, hogy a felügyeletet hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Figyelemmel fogjuk követni a javaslataikat, és reméljük, hogy olyan megoldásokat tudunk kínálni, amelyek kielégítik önöket. Köszönöm szépen, tehát az izgalmas, az érdekes felvetések javaslat formáját fogják ölteni, amelyet majd, amelyeket majd megkap Bányi biztos úr, és valóban arra számítunk, hogy a konzultációk Bányi úrral majd nagyon hatékonyan haladnak. Köszönöm szépen, jelentéstevő. Köszönöm, elnök asszony. Amint hallotta, elég sokféle vélemény érvényesül a témában. Most először hallottam Gozes úr véleményét is, és Bezeszkó asszonyt is szívesen hallottam volna persze. Amint láthatja, nem lesz könnyű kompromisszumot kötni minden aspektus tekintetében, de én bátor ember vagyok, Gozes úrnak, önnek is mondom, úgyhogy mindent megteszek mégis ennek érdekében. Köszönöm szépen Fox úrnak a zárszót. És köszönöm, hogy bátor emberként neki megy ennek a feladatnak. Sok sikert kívánok, és persze együttérzésemről biztosítom, mert valóban nem lesz az 57 módosítóból kompromisszumosokat gyártani, nem lesz könnyű feladat. Átérünk az utolsó hetedik napi rendi pontunkra. Abszolút Sortolás és bizonyos aspektusai ennek a témának. Pascal Canfen úr fog először bevezetőt tartani, aztán meghallgatjuk a shadow amennyiben jelen vannak. 25 perccel előbbre tartunk, mint ahogy terveztük, úgyhogy gondolom néhány árnyék jelentéstevő csak később csatlakozik majd hozzánk. Ezért azt kérdezem, hogy talán egyetértenek-e azzal, hogyha tartsunk talán szünetet, vagy inkább lefolytassuk a vitát ilyen kevesen, szinte itt egyedül vagyok. Jó, mindegy. Göbels urat Crescedo úr képviseli, Ole Schmidt úr sincs itt. Kamal úr sincs itt, Hendel úr a GUE képviseletében szintén nincs itt, úgyhogy jó, hát én szívesen tovább vezetem is az ülést, ha akarják, de szerintem jobb, ha tartunk egy 5 perces szünetet, és aztán megnézzük, hogy mi a helyzet. Talán kicsit többen leszünk 5 perc múlva. Akkor felfüggesztem 5 percre az ülést. Pendant 10 minutes, très bien legyen inkább 10 perc, jó, tehát 17 óráig tartunk szünetet. És kérem a frakciókat, érjék el, hogy lehetőleg érkezzenek meg az árnyék jelentéstevők. Tehát 10 perc szünet. Oui. Uh, eh, eh, Kedves kollégák, annak ellenére, hogy csak indikatív az időjelzés a napi rendükön, úgy gondoltam hasznos, hogyha várunk egy kicsit, de most már megérkezett elég sok árnyék jelentéstevő, és amennyiben a jelentéstevőnk egyetért a, azzal, hogy elkezdjük a munkánkat, akkor meg is adom a szót neki, Konfen úrnak egészen pontosan, a solt ügyletek és a hitel nem teljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontok a téma. Nem szeretném monopolizálni a mikrofont, mert hogy a jelentéstevőnek alapvetően az a feladata, hogy meghallgassa az árnyék jelentéstevők véleményeit. Csak azt szerettem volna jelezni már most, hogy volt egy első munkaülésünk múlt héten, ez nagyon hatékony ülést eredményezett, nagyon termelékenyek voltunk, és kompromisszumos módosítókat tudtunk megfogalmazni. Jövő héten Sazburgban ismételten találkozunk, és aztán 28-án februárban, és nem 14-én, ahogy ezt eredetileg terveztük, újra találkozunk. A szavazásra tehát 28-án kerül sor ez nagyon fontos, február 28-án és meg kell, hogy előzzük a tanács általános formációban való vizsgálódását, és illetve a koreperének az ülését, az, ami készíti majd az ECOFINT a márciusit. A két hetes eltolódás 14 éről 28-ára nem gyengíti el a parlamentnek az intézmény közi szerepkörét a tanácsal kialakított viszonyában. Ennyit bevezetőként, most pedig azt hiszem adjuk meg a szót a jelentést, árnyék jelentéstevőknek, kettő már itt van közé közülük a másik kettő pedig hamarosan gondolom megérkezik. Köszönöm szépen jelentéstevő úr, akkor járjunk így el a... Először megadom a szót Sánchez Prefedo úrnak, aki Göbbels urat helyettesíti, aki szintén pótolhatatlan gyakorlatilag, de mégis. Megpróbálok eleget a feladatnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban megpróbálom Göbbels urat képviselni, helyettesíteni, aki ma sajnos nem tud itt lenni. Egy parlamenti delegációt vezet éppen Libanonba. Kofen úr, szeretnék köszönetet mondani önnek és minden árnyék tevőnek a kiváló csapat szellemért, ami jellemezte az ezzel a jelentéssel kapcsolatos egyeztetéseket és különösen a múlt heti ülésünket tartom nagyon jónak. Vannak kompromisszumos módosítóindítványok, amelyeket természetesen meg kell vitatnunk. A három fontos szempontban szeretném a szociáldemokrata frakciót képviselni, amelyek kényes kérdéseket érintenek. Az első a hatály kérdése. A rendelet tulajdonképpen erősíteni akarja a felügyelet szerepét minden pénzügyi tranzakció kapcsán. Itt nem lehet kizárni egy pénzügyi terméket sem, se a kötvényeket, se a CDS-eket, semmit. Ez nagyon fontos hogy most hol történik a kereskedelem ezekkel a pénzügyi termékekkel, a szabályozott piacon, vagy az OTC-n, a tőzsdén kívüli kereskedelemben, ez nem lehet kritérium. Ez nagyon világos álláspont, tehát a hatája kapcsolatban. Tágon kell tehát a hatályt értelmezni, és függetlenül a kereskedelem helyétől, ez ki kell, hogy terjedjen minden pénzügyi termékekre, a felügyelet mindenhol szerepet kell, hogy kapjon. A következő transzparenciával kapcsolatos követelmények köre átláthatóságra természetesen szükség van, és a megrendelés jelölése elengedhetetlen. Tehát ezt nem lehet félretenni azért, mert sokba kerül. Nem. Egy ilyen jelölési rendszer mindenképpen nagy hozzáadott értéket jelentene és a felügyeletek a felügyeleti funkciójukat máskülönben nem is tudnák eh, ellátni, hogyha eh, nem kapnak eh, jelölést a sortolásra adott megbízások. És végül az utolsó fontos kérdés, a fedezetlen sort ügyletek, vagy fedezetlen CDS-ek kérdése. Tehát, hogyha úgy történik az eladás, hogy nincs mögötte semmilyen értékpapír. A, persze nem a sortolás ellen vagyunk, ez egy megfelelő eszköz a piacon, ezzel lehet csökkenteni a volatilitást, és korai előre jelezhet bizonyos problémákat. De hogyha fedezetlenek a sortügyletek, vagy hogyha fedezetlen egy CDS, akkor ez már egy teljesen más helyzetet jelent és ezt nem tudjuk támogatni ugyanis a fedezetlen ügyleteknek drámai következményei lehetnek az egész piacra. A pénzpiaci szereplők számára torzulhatnak a piaci viszonyok az ilyen műveletek kapcsán, és ez így nagyon kontraproduktív is lehet. Az álláspontunk tehát egyértelmű, meg kell tiltani a fedezetlen sortolást. Köbesz kollégám optimista, és bízik eh, abban is, hogy sikerül majd a megegyezést elérni. Nagyon szépen köszönöm mint hogy valóban Göbölsülő egy forradalomban vett, vesz részt, ön tökéletesen helyettesítette, pótolta ön, ö, és azt hiszem, hogy nyugodtan töltheti idejét ebben a szép országban. Most pedig szeretném meg a, a szót Schmidt úrnak, de úgy látom, hogy nincs itt, úgyhogy kérdezem, hogy az áldétól valaki helyettesíti-e? Nem. Akkor Kamál úr kapja meg a szót az LCR e nevében. Uh, Köszönöm szépen az előttem szóló bámulatos szerepet játszott, nagyon jól képviselte, helyettesítette Göbels urat, de hát azért reméljük, hogy minél gyorsabban visszatér Göbels úr Libanonból, bár nagyon sok kérdésben merőben ellentétes álláspontot vagyok. Köszönöm Pászkálnak a munkát, nagyon sokat gondolkozott eh, ezen a rendeleten, és eh, néhány héttel ezelőtt eh, az ülés, a találkozókon nagyon jó szellemiségben dolgoztunk együtt, szívesen fogadta a mi javaslatainkat, az eltérő véleményeket. Azt hiszem, most olyan területekre érkeztünk, ahol már a kompromisszumok igazi kompromisszumok lesznek, és hát egyikünknek sem, egyikünk sem teljesen elégedett ezekkel a kompromisszumokkal, de ezek működőképesek, a lehető legtöbb véleményt próbáltuk integrálni az összes frakcióban kialakult véleményeket. Néhány kérdést szeretnék felvetni, ahol egy, azért egy kicsit aggódom a kompromisszumok miatt, vagy ahol még nem sikerült kompromisszumra jutnunk. A hard locate szabályjal kezdeném. Meg kell majd néznünk, hogy mire jutunk, milyen kompromisszum születik itt meg. Az a Förbesz javas, úr javaslatát elfogadjuk-e, hogy minden tartalékra vonatkozzon ez. Azt hiszem, hogy itt figyelembe kell venni a piacok méretét is, és jellemzően nem csak a részvények 5%-ával folyik a kereskedelem. Azután van egy-két rendelkezés, ami a market makerekre vonatkozik, hogy itt szigorúbbak legyenek a szabályozók. mi viszont a módosítókban nagyobb rugalmasságot kérünk. Igazából még tovább is aggaszt az eh, államokra vonatkozó, államkötvényekre vonatkozó CDS-ek kérdése. Itt eh, nagyon aggaszt az, hogy eh, milyen költsége lenne annak, hogyha teljesen betiltanák az EU-ban a fedezetlen sort, vagy a fedezetlen CDS-eket. Itt eltérő vélemények vannak, a zöldek a tiltást szeretnék, de én egy kicsit aggódom. Olyan időkben, amikor a kormányokat nagyon aggasztja az államok hitelfelvételének a költsége, és az EU többet kell, hogy fordítson az adósság szolgálatra. Nos, tehát ennek a, hogyha ennek a lépésnek a kapcsán drágább lesz majd pénzt felvenni a piacokon, akkor nem igazán támogatható ez a gondolat. Persze értem, hogy az intézmények vagy mások miért, miért használják a fedezetlen CDS-eket, tehát amikor nincs a birtokukban az a mögött lévő kötvény, mert nem tudnak fedezetet kapni, vagy biztosítást kapni a beruházásokra, vagy hogyha a projekt a kormánypolitikától függ. Most ilyen esetben lehet egy egy szuverén CDS-t használni, még akkor is, ha nincs a birtokukban a kötvény, mert ilyenkor azért megvan a szoros korreláció a kettő között, és hogy hát, hogy ha bukik a, a kölcsön, ennek a kockázatát valahogy biztosítani kell. Én például kölcsönt vettem fel, hogy beruházzak egy bevásárlóközpontba az egyik új tagállamban, és ezen tranzakciók kapcsán is egyfajta biztosíték miatt szükség volt fedezetlen, so, fedezetlen CDS-re. Tehát van azért kapcsolat ilyen projektek és a fedezetlen CDS-ek között. Vagy akkor valamilyen más biztosítást kellene találni, más biztosítékot, de jelenleg nincs alternatívája a CDS-nek ilyen biztosíték szerepben. Tehát milyen a hatásának, hogyha nem lehet a beruházásokra ilyen fedezeti biztosítást kötni, hogyha megtiltjuk a, a fedezetlen CDS-eket. Azt hiszem, hogy persze a spekulatív sortolás ellen fel kell lépni, és a spekulatív fedezetlen ügyletek ellen is, de azért meg kell nézni a hatásokat, és különbséget kell tenni hogy van-e kolleráció, vagy nincs. Lehet, hogy kicsit kifinomultabb módosítókat kellene benyújtani, hogy világos, hát egyik, hogyha valamilyen magatartás formával abszolút nem értünk egyet, bizonyos esetekben, mint a fejlesztési bankok, vagy különböző ügynökségek által kiadott kötvények, vagy infrastruktúra projektek kapcsán, talán tudunk valami fedezetet biztosítani az ilyen kinövések ellen de eh, itt a két nagy frakció, a néppárt, a eh, szocialisták és a zöldek, tehát be akarják tiltani a fedezetlen eh, állami CDS-eket, és én csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ennek milyen hatása lesz a reálgazdaságra. Persze lehet politikai akarat, és azt mondjuk, hogy jó, ezt betiltjuk, de meg kell nézni, hogy ennek mi a hatása a reálgazdaságra. Ez egy ilyen nagyon fontos pont, ahol arra kérem a kollégáimat, hogy ismét nézzék meg a reálgazdaságra gyakorolt hatást, és legyünk óvatosak, azért ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Köszönöm szépen, Kamal úr. A hozzászólását remélem, hogy az üzenet tovább jutott. Közben hagyjuk üzenem Schmidt képviselőt, aki az Áldének az árnyék jelentés tevője, és akinek meg is adom a szót. Thank you, Madam. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy támogatom a kollégámat, az utolsó mondatokat hallva, mondom ezt. Nekem is el kell ismernem, hogy nagyon bonyolult ügyről van szó, ahol nincs egyszerű megoldás. De úgy hiszem, és gondolom, hogy ez a felelősségünk is, és szerintem Pascal is jól látja ezt, és elismeri ezt. Tehát nem szabad olyat tennünk, aminek nem ismerjük a következményeit. Ugyanis az nagyon, nagyon rossz lenne a piac, piacok számára. Azzal kezdeném, hogy a tárgyalások, amelyeket lefolytattunk, nagyon tisztességes, barátságos légkörben zajlottak, és a hangulat is nagyon jó volt. Azt mondanám, hogy a te szemszögedből azt hiszem mindent megtettél, amit lehet. Talán egy kicsit többet is el lett majd hosszabb távon érni. A titkásság is nagyon sokat segített, ezt szeretném leszögezni. Határozottan támogatok néhány javaslatot, például az eszmára vonatkozó javaslatot, szerintem ez nagyon jó, de talán egy kicsit messzebb is mehetnénk az eszmával kapcsolatban, és talán ezzel még egy kicsit gondolkozhat a jelentéstevő. Adjunk az eszmának több hatáskört a nemzeti hatóságok helyett. Támogatom azt a javaslatot is, hogy a közvélemény tájékoztatására szükség van, és az, ha az én javaslatomat elfogadjátok, akkor ez a, elfogadjuk, akkor a tájékoztatást ez exponenciálisan növeli. Amikor a piaci kockázatokkal foglalkozunk, szerintem ezzel is összefügg az előző javaslat. A hatodik cikk, eh, a megrendelések jelölése, hát ennek én a törlését javasolták többen. Nem tudom, hogy ez igazolja a hasznuk azt, hogy milyen költsége van annak, hogyha informatikai rendszereket kell létesíteni ahhoz, hogy jelölni lehessen az ilyen sort ügyletekre adott megrendeléseket. Hát ez egy olyan nem tudom, hogy egy, persze vannak vállalatok, akik megengedhetik maguknak, hogy különböző díjakat fizessenek, vagy beruházzanak, de hogyha majd később az összes költséget nézzük, hát nem tudom, hogy ez a költségtétel, vagy ezek a költségtételek hogyan akkumulálódnak a végén, és ha túl nagy lesz a költség, akkor ez is gátolja a piaci működést. Van itt még egy kulcs dolog, a fedezetlen sortolásokkal kapcsolatban, ez a CDS-ek, illetve az államadóságok kérdése. A vitában hallottuk, néhány kollega azt mondta, hogy a Lehman Brothers eh, azért omlott össze, vagy a fedezetlen sortolás miatt omlott össze. Hát én ezt nem hiszem. Az én véleményem szerint az alapprobléma máshol volt, és talán azok, akik fedezetlen sort ügyletekkel foglalkoznak, azok több információ birtokosai, és talán segíthetnek is a piacnak. Én részvényes vagyok otthon egy bankban, és ők nagyon dühösek voltak, amiatt, hogy egy-két évvel ezelőtt sok volt a sort ügylet, legalábbis az ilyen ügyletek lebonyolítói azt hitték, hogy problémák lesznek a balti országokban, és már a tiltás felé mentek el, de nagyon nehéz helyzet volt. De hogyha valaki kis részvényes, nos, az én szememben ez egy jó dolog volt, hasznos volt, mert néhány hónappal később minden felszínre került, tehát kiderült, hogy tényleg voltak problémák, és akkor sikerült változtatni. Kamal, beszéltél te is a CDS-ekről, likviditási problémákról, és hogy mi történik a kockázattal, stb. Ezzel egyetértek. Én is úgy gondolom, hogy mielőtt lezárnánk ezt a dossziét, azok, akik eh, osztoznak az aggájaidban, azért elő kell, hogy álljanak elég jelentős bizonyítékokkal, és a bizonyítási teher a te oldaladon van, ne okozzunk zavarokat a piacon, problémákat, eh, amit csinálunk, az, az, az eh, legyen jó a reálgazdaságnak és a problémák, amiket mi jelzünk, lehet, hogy csak illúzió. Néhány szakmai részlettel kapcsolatban, hát el kell, hogy ismerni, ismerjem, lehet, hogy nem ismerek minden részletet, nem vagyok igazából szakértője a sortolásnak. Részvényes vagyok néhány ilyen vállalkozásban, de nem vagyok szakértője annak, hogy mi történik a piacokon. Ezért legyünk óvatosak, és hallgassunk azokra a szakértőkre, akik tényleg ezzel a, ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és akik azt mondják, hogy ez, ez problémákat okozhat majd a piacok számára. Azért kritizáltak engem, mert túl sokat hallgatok a piacokra. Luling asszony is mondott valami ilyesmit. Most én nem félek bevallani ezt, hogy tényleg odafigyelek arra, amit a piacok mondanak, mert jól működő pénzpiacokra és megfelelően viselkedő, etikusan viselkedő bankokra nagy szüksége van Európának. A kormányomat is próbálom segíteni Persze néhányan azt mondják, hogy ne hallgassunk a skandináv eh, kormányokra annyit, mert nem ők a világ közepe. Hát ez valószínűleg így is van. De azért az én hazámban és a többi skandináv országban hatalmas problémákat eh, sikerült megoldani. És például a sortügyletekkel kapcsolatban semmilyen problémánk nem volt. Ez a svéd kormány véleménye, és a felügyeleti szerveknek is ez a véleménye, és én hajlok arra, hogy hallgassak rájuk, amíg meg nem győztek engem az ellenkezőjéről. Egy dologban azért egyetértek, mégpedig azzal egyetértek, hogy szükségünk van egy olyan magatartás formára, ami, ami azonos egész Európában. Hiszen ami például Németországban történt, az nagyon-nagyon rossz volt. És jobb lenne, ha egy egységes rendszerünk lenne, valahogy kodifikálnánk egész Európában egyfajta magatartás formát, és ezért nem tudok elfogadni néhány ilyen irányba mutató kompromisszumot. Azzal fejezném be, hogy és ez sem lesz meglepetés az önök számára. Mit középpen egy nagyon erős frakció vagyunk, és hogyha megnézzük, hogy a parlament hogyan szokott szavazni, akkor azt látjuk, hogy az ALDE majdnem mindig a nyertes oldalon van az esetek 90-95 százalékában. Ez persze nem is különös, különleges dolog, hiszen középen helyezkedünk el, de ilyen körülmények között kihangsúlyoznám a következőt. Nem vagyok biztos abban, hogy az én frakciómat magam mögé, fel tudom sorakoztatni. Lehet, hogy lesznek meglepetések, de hát majd, majd végül meglátjuk, mi lesz. De én legalábbis remélem azt, hogy Pascal, te egy kicsit messzebb tudsz menni, abban az irányba, hogy, ahogyan ezt mi sokan gondoljuk, és ne esél túlzásokba, mert az tényleg problémákat okozhat. És ahogyan mondtam, egy régi vicc is eszembe jutott erről. Nem jó az, hogyha a politikusok betilthatnak különböző pénzügyi instrumentumokat. Mert hogyha valamit betiltunk, jön a helyet majd más, betiltunk valamit, és legközelebb már egyfajta tiltó hatósággá változunk. Nem, szerintem nem ez a helyes út, nem ezt kellene tenni. Úgyhogy Pascal, próbálj még kicsit dolgozni ezen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Olle Schmidt. Ö, legyen ugyanennyire meggyőző erejű a saját frakciójában jelentés, árnyék tevőként, legyen ugyan hathatásos, mint itt a mi körünkben. Meggyőződésem, hogy ö, a nagyon bölcs észre vételét mások is meghallgatták, mert valóban mindig meg kell hallgatni azoknak a szavát, akik ismerik a témájukat. Thomas Handel megállapítom, a GUE részéről nincs itt. A néppárt jelentéstevő, árnyékjelentéstevője Szebol nem érkezett meg, de ha jól tudom, Jean-Pierre Godez, aki a koordinátorunk, és aki polivalens fogja helyettesíteni, vagy mégsem? De szót kért önt. Köszönöm szépen, elnök hogy szót kértem, valóban senkit nem helyettesítek most senkit, Hát, hogyha ennyi mindenkit helyettesítek nőket és férfiakat, azt fogják meg gondolni rólam, hogy transzexuális vagyok. Szóval nem vagyok jelentéstevő, sem ányik jelentéstevő sem, csak egyszerűen véleményem lenne a kérdésről, mint a frakciónak egyik tagja, és nem a frakció nevében hallgattam a logikáját Olesmitek, de én nem vagyok nyilvánvalóan liberális a szavait hallgatva. Valahányszor jelentéstevő voltam, nyilvánvalóan jelentéstevőként kellett fellépnem, és nem a saját véleményemet kellett mondanom. És mindig azt mondották, hogy amit tervezünk, az jó a reál gazdaság számára de hát 25 éven keresztül voltam ügyvéd az életemben, úgyhogy fontos a tapasztalatom. Miért nem az történik, hogy a piacok maguk bizonyítsák be, bizonyítják be, mert lenne, erre lenne szükség, hogy amit ők tesznek, az jó, és az hasznos a reálgazdaság számára. Mert ha ez így lenne, akkor nem nekünk kellene intézkedéseket tennünk, és akkor nem lenne olyan helyzet, hogy mi olyan döntéseket hozunk, amelyek úgymond nem jók a reálgazdaság számára. Tehát a piacokat én nem gondolom, hogy másként kellene kezelni, mint a fogyasztókat, a lobbistákat, az ipari termelőket. Én egy bankban is dolgoztam tíz éven keresztül, és is ottan jogi kérdésekkel, adózási kérdésekkel foglalkoztak többek között. És hát őszintén megvallom, amikor a döntések ott megszülettek, azok nem mindig a közérdekeket képviselték, sőt, egy adott esetben felmerült az is, hogy hosszú távon használára voltak-e ezek a döntések a vállalkozás számára. Olyan 2000 2017-ben 23 eurót értek a részvényeinek a cégnek, most 2 euró valamennyit érnek ezek a részvények. Pedig azt mondták, hogy ezek nagyon biztonságos részvények, érdemes ilyeneket vásárolni, és mindenkinek ilyeneket kell szánnia a megtakarítását, mert hogy nagyon-nagyon védett értékpapírokról van szó. Tehát ennek fényében önök azt is mondhatják, hogy persze, hát a részvényesek kockázatot vállalnak. Igen, de hát akkoriban a piacok is mit mondtak, az elemzők is mit mondtak, hogy nagyon jó részvényről van szó, biztonságos részvényről van szó. Miért csúsztak félre a dolgok? Két oknál fogva. Egyrészt azért, mert az Egyesült Államokban volt egy lányvállalat, amely elkezdett teljesen baromságokat csinálni, bocsánat, hogyha ilyen szót használok, de ezt a szót azt hiszem mindenki érti. Aztán volt ez a másik ok már, egy business model, amelyben a short és a long term, long kontraktusokat összekeverték. Tehát egy éjszaka alatt minden elvészed, és azok az eszközök, amelyekkel rendelkezett a bank eredetileg kiváló eszközök voltak, az adósok szintén kiválóak voltak, csak a business model olyan volt, hogyha a likviditással nem rendelkezett az ember egyik napról a másikra, akkor gyakorlatilag nem tudta teljesíteni a visszafizetéseket, és csődbe ment. Tehát ilyen helyzetek adódnak valóban, és ezért van az, hogy azt mondom, hogy meg kell kerülni, elkerülni a, tilt, a tilalmat. De ugyanakkor, mert az abszurd lenne, de ugyanakkor nekünk politikai felelősségünk is van, és meg kell vizsgálnunk, hogy mások mit csinálnak, a piacok hogyan működnek, vajon racionálisan működnek, elfogadható módon, vagy sem. A kockázatoknak az elfogal, elfogadásával. Nem akarom felszámolni a kockázatokat, nem a szovjet modellnek vagyok a híve, de azt mondani, hogy ez a modell a legjobb a modell, amivel mi rendelkezünk, és nem kell odafigyelni másoknak a gyakorlatára, akkor azt hiszem rossz útra tévejegnénk, hogyha így gondolnánk. Nem, figyelembe kell venni azt is, a gazdaságnak az érdekeit is, mert hogy a nyereség szolgálja a jövőbeli növekedést, a kockázatvállalása azért is van szó, azért, van, azért is van szükség, mert ez ö, biztosítja azt, hogy ne legyen mozgás nélküli, ne legyen mozdulatlan a gazdaságunk, de mindenképpen ezt, ezeket fel kell vállalni. Semmi ellenvetésem nincs a bankok ellen. Mindig odafigyelek azokra a módosítókra, amelyeket a bankok terjesztenek elő. Ezt nem rejtem vék alá, de azt is mondom ugyanakkor, hogy az ember legyen észszerű fellépésű. Pascal talán lehet, hogy még fejlődhet némileg a tekint tekintetben, hogy, hogy még észszerűbb és konkrétabb legyen a gondolkodása, de az a véleményem, hogy nem szabad szabályozni egy olyan ágazatot, amely, ö, amelyre itten gondol, mondván, hogy azok a belső szabályok, amelyek abban érvényesülnek, azok veszélyesek lehetnek. Nem azt mondja, hogy veszélyesek lesznek, hanem veszélyesek lehetnek. Ennyit szerettem volna elmondani, annak ellenére, hogy nem vagyok árnyék jelentéstevő. látom, valaki érkezett a Guétól. tól Tomás Szendel volt az árnyék jelentéstevő eredetileg, esetleg ön most helyettesíti őt? Ah, pardon, pardon. Euh, Handel is... Handel úr az árnyék jelentés tevője a gűjének e- ehhez a jelentéshez. Ön képviseli Handel urat? Mert ha igen, akkor azonnal szót is adok önnek. Igen, köszönöm. Elnézést, hogy késtem. Egy másik bizottságban, a Költségvetési Bizottságban is dolgom volt. Hirtelen jön most a dolog, de el akarom mondani a frakciónk nevében, hogy számunkra két dolog fontos a Pascal féle jelentésben. Az egyik a fedezetlen sortingolás tilalma, ezt feltétlenül követeljük, és ugyanígy fontos számunkra, hogy a spekuláció az élelmiszer és nyersanyagárakra szigorú szabályok közé essen. Egy német újságban egyébként ezt a témát most megszelleztették, és az ENSZ felhívta a figyelmet, hogy az élelmiszer árak most megint növekednek, lehet, hogy spekuláció van a háttérben. Tudom, hogy nehéz lesz többséget szerezni ezen gondolatok mellett, de úgy gondolom, hogy perspektívikusan valamennyiünket érintő dologról van szó, és nem szabad némának maradnunk, és a szabályozásba is be kell venni ezt a két aspektust. A bizottság nevében Mária Terézia Fábrekának adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. az Európai Parlamentnek az eszmecseréje rendkívül tartalmas kérdéskörben is, és mint tudják, az Európai Bizottságnak a javaslatát azért fogalmazta meg a bizottság, hogy európai keretet adjunk a dolgoknak, egy koordinációs rendszert alakítsunk ki a harmonizáció keretében, figyelembe véve az alkalmazandó intézkedéseket. Ez nem csak koordinációt jelent, hanem egyedi ö, ö, koordinációt is a piaci kockázatok esetében. A bizottság javaslataiban olyan intézkedések szerepelnek, amelyeket eszköz specifikusként fogalmaztunk meg. A bizottság azt vette figyelembe, hogy milyen hatásuk lesz ezeknek a különböző intézkedéseket. Egy impact assessmentet készítettünk a jogalkotási javaslatnak a mellékleteként, és úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság megfogalmazása biztosítja az arányosságot, a piaci kockázatok arányosságát biztosítja a figyelembe vedő, veendő instrumentumok területén, ami a ö, lokalizációs szabályt, illeti a locate rule-t. Az Európai Bizottságnak a javaslata az, hogy a locate rule legyen nagyon szigorúan alkalmazandó. Azaz messzebb jutsunk el, mint amilyen messzire eljut az Egyesült Államok beli rendszerre tekintetben. Az a kérdés, hogy hogyan lehet kiiktatni a piacokról azokat a kockázatok, amelyek a piac torzulásához vezetne, vezetnének képen. Ezért rendkívül fontos, hogy a lokalizációs szabály nagyon erőteljes legyen. Ami pedig a marking vagy flagginget illeti, a ügyleteknek a megjelölését illeti, tehát a transzparenciát. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos rendelkezésekre tett az Európai Bizottság javaslatot, mégpedig azért, mert az ilyen intézkedések alkalmazásával nem csak tájékoztatást adnánk a piacok alakulásáról, mégpedig agregált módon, hanem lehetősége lenne a hatóságoknak arra is, hogy a tradingi venues a kereskedési helyszínektől specifikus in, információkat kapjanak, nagyon részletes tájékoztatást, és nyomon lehessen követni például a piacsal való visszaélésnek az eseteit. Tehát a megjelölés, a flagging kiegészíti mindazon intézkedéseket, amelyeket az Európai Bizottság tett más területen. Szeretném még azt is elmondani, hogy az Európai Bizottság megfogalmazta a jogalkotási javaslatát a hatástanulmányal együttesen, és mindezt úgy, hogy minden szükséges elemet minősít, és egyebeket is igénybe vegyünk. A piacokon jelenleg sajnálatos módon a transzparencia nem nagyon messze menően érvényesül, főként olyan fejleményeket is látunk, amelyeknek nem igazán vagyunk szívesen tanúi, és éppen ezért a short sellingre vonatkozó szabályozási javaslatokat is megfogalmaztuk, fokozván a transzparenciát, az átláthatóságát, a safety netnek a fogalom, fogalmának a megerősítését, és ezen kívül előirányoztuk a tagállamoknak a rendkívüli jogkörét is. Itt most nem csak egy piaci integrátási szempontról van szó, hanem arról is, hogy hogyan lehet a piacoknak a stabil működését biztosítani. Hogyan lehet szavatolni azt, hogy a piacok hatékonyan működnek minden körülmények között. Köszönöm szépen. Mivel most a legnagyobb frakció shadowja is megjött, nagy örömmel meghallgatjuk őt is. Elnök asszony, nem tudom, hogy most korelnökként ül az elnök székében, vagy köszönöm a bókot. Nem fogom nyújtani a dolgot. A módosítók, amelyeket a frakciónk benyújtott, viszonylag kicsik. A flagginggel kapcsolatban, a bizottsággal, tanácssal kapcsolatban írtunk dolgokat, és úgy gondolom, el kell gondolkodni azon, hogy a feltáratlan sortolások ügyében mit kell tenni. Több módosítónk van, amely az intra day szabályozásra vonatkozik, és a titkosból láthatóvá, látható tartományba szeretné a shortingok egy részét átsorolni, és szigorú bírságokat írna elő, hogyha tudatosan valaki a piaci szereplőket megtéveszti. Ezek a legfontosabb mondani valóink. Még valami frakció szinten azt szeretnénk, hogy az ESMA változtathassa meg a határértékeket. Nem azt mondjuk, hogy változtassa meg, de legyen olyan eljárás, hogy ha szükséges, akkor az ESMA megváltoztathassa a határértékeket. Ezek címszavakban a frakciónk fő gondolatai. Folyamatosan és intenzíven tárgyalunk a szerzővel, és remélem, hogy legkésőbb Strasbourgban majd a fehér füst felszáll, és megszületik a döntés. Biztos, hogy izgalmas lesz a szavazás, ez mindkettőnket persze ö, érint. Én ugye nem írtam be magam a felszólók listájára, de nagyon örülök, hogy vissza tudtam jönni még a vita végére legalább. Pascal, foglald össze lényeget. Hát számos témáról esett szó, amelyek eh, nyilván táplálhatják a kompromisszumos eh, megoldásokat. Most ezekre nem térnék itt külön ki, mert most ennek eh, nincs itt az ideje, de mindenképpen a eljárásnak a jellegére szerettem volna utalni. Astrid, akkor, amikor elnököltön, jelezte, hogy mennyire fontos, hogy olyan témák szóljanak hozzá, akik jól ismerik a, a témakört, Ole Schmidt hozzászólása kapcsán tette ezt. Na most a, a Dealer Remox-ban valóban ilyen emberek vannak, és most nem a lobbistákra gondolok hát, hanem a Dealer Remoxokra, meg a biztosító emberekre, és szerencsére sok olyan barátom van, akik tédrek, és konkrétan el tudom mondani, hogy még hogyha konkrét információval nincs rendelkezésünkre, de azért kiderül, kiderült a bizottság számára, hogy olyan traderek, akik francia bankok számára dolgoznak, itt nevüket nem fogom megemlíteni, valóban a görög CDS-ekre játszottak rá, azért, hogy a nyertesenek tudjanak lenni a CDS-ekkel kapcsolatosan is, és a kötvényekkel kapcsolatosan. Tehát kellő információval rendelkezem, megnyugtatom, utána néztem a dolgoknak. Ami pedig a CDS-eket illeti, persze tárgyaljunk a dolgokról, amennyire csak lehetséges, de az igazi kérdés a következő. Nem akarjuk betiltani a CDS-eket, a CDS-eket, a mögöttes kötvényekkel kapcsolatosan, de akkor, amikor az államokat finanszírozzuk meg, akkor, akkor ilyen kötvényekkel rendelkezünk. Na most senki ebben a teremben nem javasolta azt, hogy megtiltsuk azt, hogy bárki CDS-eket vásároljon. Tehát, hogyha az állam adóságot hajlandóak vagyunk megfinanszírozni, akkor valóban ilyen eszközeket kell vásárolni, vagy eszköz vásárolnak, anélkül, hogy kötelező lenne a számukra a tagállamokat megfinanszírozni. Tehát egész a téma az az ez, és a, azok az államok, amelyek igazán érintettek a fedezetlen szédészek által, az egy, azok egy másik költ képviselnek, egy tekintetben nyilván egy hatalmas munkaterület van, és még a proxikra is lehet itt utolni. Ami pedig a megjelölés, a flagginget illeti mert ez is egy fontos momentum a jogalkotási javaslatban. Meglep engem az, hogy a liberálisak, akik szeretik a piacnak az átlátható, tiszta működését, most azt mondják, hogy erre a transzparenciára nincs szükség. elvetik ezt a javaslatot, és a költségekre hivatkoznak. De hát az earmarking az létezik az Egyesült Államokban, a megjelölés működik Hongkongban, és ez nem akadályozta meg sem az Egyesült Államokban, sem Hongkongban, Hongkongban a pénzügyi piacoknak a tőkepiacoknak a működését. Tehát azt gondolom, hogy az ezzel járó költségek messze menően ö, vállalhatók és megfinanszírozhatóak az európai bankok által, figyelembe véve, hogy a konkurenseik Hongkongban is, meg az Egyesült Államokban, New Yorkban is ezt megfinanszírozzák. Ami pedig az evidenceket illeti, ö, itt most adjak az Európai Bizottságot képviselő kolléganőnek a szavira, attól persze kezdve, hogy nem léteznének, ö, nem léteznének megjelölések, nem tudhat látnánk azt, hogy milyen fajta manipulációk következtek be vedezeti vásárlások a piacon. Már pedig az átláthatóságot akarjuk biztosítani a megjelöléssel, és és pont ez, amit nem tart kívánatosnak Schmidt kollégánk. Azt gondolom, hogy következeteseknek kell lennünk akkor, amikor javaslatokat teszünk, és e, miatt javaslom az, hogy az Európai Bizottság az eredeti javaslatait tartsuk meg, és a lehető legkevésbé módosítsuk azokat a megjelölés tekintetében. Tudom, hogy a vita még zajlik, még kompromisszumot nem sikerült kialakítani ezen kérdéskörben, de azért szerintem van még erre lehetőség a jövő héten a munkánk keretén belül. Köszönöm szépen! Right, thank you very much. Köszönöm. Következő ülésünk február 10-én csütörtökön lesz, vagyis e héten. 10 órakor kezdődik. És ezzel berekeztem az ülést, de közben azért azt is mondom, hogy fél héttől ebben a teremben a divergencia veszélyeiről is lesz egy ülés a transatlanti akci- tranzakciók során, és erre is jöjjenek vissza, hogyha érdekli önöket.